Uh, good morning. And um, we start with the, uh, I, we've got votes at 9.30. Um, the, first vote, uh, the first debate is equality between women and men in the European Union 2010. And I ask how... Az európai uh, nő esélyügyi egyenlőséggel kezdjük. Elnök asszony, mi vagyunk az illetékes szakbizottság, a nőjogi szakbizottságtól, úgyhogy a véleményünket meg tudtuk fogalmazni. Ugye a karakterszám eléggé korlátozott, ezért a legfontosabb pontokra térnék ki a véleményemben. Először is nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy vannak pozitív trendek, sok esetben azonban a válság közepette, a pénzügyi és gazdasági válság közepette felhasználják ürügyként ezt az érvet, hogy az esélyegyenlőségi politikát visszaszorítsák. Azt gondolom, ki kell emelnünk azt, hogy a válság dacára eltökéltnek kell maradnunk, és nem luxus az esélyegyenlőségi politika, hanem magától értetődő politika. A második pont a család és a munka összeegyeztethetősége, azt gondolom, hogy ez továbbra is nagyon nehéz a nők számára, hiszen gondoljunk csak a gyerekeknek az elhelyezésére, fel kell szólítani a tagállamokat, hogy beruházzanak a, az intézményekbe, ahol elhelyezhetők a gyerekek. Aztán az ápolás, az otthonápolás is nagyon fontos pont, ezt nagyon sok nő végzi munkaként az utóbbi időben, miközben egyébként ez professzionalizálódik is. És az is megfigyelhető, hogy általában a, a lányok a családon belül azok, akik készek arra, hogy ezt a fajta munkát végzik. Nyilván fontos lenne akkor ezt a tevékenységét elismerni a nyugdíjjogosultságok megállapításánál. Még egy nagyon fontos pont szakképzett munkaerő. Ugye a harmadik országokból érkező munkavállalókra vonatkozóan mindig vannak elvárásaink. Ne felejtsük el, hogy vannak magasan kvalifikált nők, és a bennük rejlő potenciált is erősíteni kell, annak érdekében, hogy a szakképzett munkaerő hiányt pótolni tudjuk. Nyilván ez egy nagy kihívás, de ismerjük el, hogy a nők képzettsége is jó. Sajnos azt is látjuk, hogy a bérek, bérezésben nagy különbségek mutatkoznak a férfiak és nők között. Erre is nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk, hogy ezt csökkentsük, hiszen tudjuk, hogy innen indul utána a szegénység is a magasabb korban a nők esetében. A fiatal lányok körét azt gondolom, hogy ösztönözni kellene arra, hogy ne az úgynevezett tipikus nőies munkaköröket töltsék be, hanem menjenek nyugodtan olyan tanulmányokra, ahol fizikát vagy gépészetet lehet tanulni, hiszen nincsen semmiféle genetikai évrendszer a mögött, hogy a nők mondjuk ne tudjanak ilyen tanulmányokat folytatni, vagy ilyen munkát végezni. Tehát még egyszer mondom, motiválni kell a fiatal lányokat, hogy ezeket a talán hogy úgy mondjam, kicsit nőidegen tanulmányokat és munkaköröket is betöltsék. A migránsok még egy nagyon fontos pont. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk őket jobban felkarolni, hogy ne például a kényszerházasságok elől menekülve jöjjenek Európába. Ha tudnak ezek a női bevándorlók megfelelő perspektívával, jövedelemmel, tanulmányi háttérrel saját életet élni, akkor ezt támogatni kell. Utolsó pontként pedig szeretnék még kitérni a gender budgeting témájára, a költség tervezés, a nemi szempontok érvényesítésével. Nagyon fontos fogékonyá tenni mindenkit arra, hogy lássuk, hogy a pénzek hová kerülnek, hová folynak be akár önkormányzati szinten. Tudjuk, hogy nagyon sok esetben ugye a sport támogatást a foci kapja, a labdarúgás kapja, amit azonban leginkább férfiak űznek sportként. Miközben nők számára szinte alig-alig vannak kínálatok. És ez más ágazatokban is így van, gondoljunk csak a mobilitásra vagy az infrastruktúrára. Itt is meg kellene vizsgálni, hogy mely területekre folyosítanak pénzösszegeket, amelyek utána a nők javát szolgálják. Sajnos nem volt hely, és ezért egy dologra nem tudtam integrálni a szövegbe, de majd egy módosítót benyújtok. A női vezetők, illetve a felügyeleti szervekben való női részvétel. Itt fontos lenne egyfajta önkéntes kvóta a vállalatok részéről, tehát hogyha egy vállalat például fontosnak tartja, hogy nőket is vezetői posztra helyezzen, akkor egyfajta kvótát nevesítsünk, amely megfelel a munkavállalói összetételnek. Tehát nyilván, hogyha dominánsan a férfiak vannak jelen, akkor nem lehet 50%-ban női vezetői kótát megállapítani. De egyetemeken vannak olyan karok, olyan intézetek, ahol 80%-ban nők tanulnak, folytatnak tanulmányokat, viszont a docensek, professzoroknak a 80%-a férfi. Tehát ez egyfajta önkéntes kötelezettség is lehetne ez a kvóta megállapítás. Ennyit szerettem volna elmondani, és várom a javaslataikat, illetve a módosítókat, amennyiben lesznek ilyenek. Köszönjük, mondja az elnök. Tenről asszony az első. Köszönöm szépen. Hírsasszonynak is köszönöm ezt a beszámolót, és hát sok mindent meg kell ismételnem, ami már elhangzott. Abból indulok ki, hogy lesz megállapodás egyes pontokban, hiszen a férfiak és nők esélyegyenlősége a munkaerőpiacon már nagyon régi téma. De csigalassú tempóban haladunk előre, és ezért egy paradigmaváltásra van szükség hiszen megfelelő kezdeményezésekkel, például Németországban és nagyon sok minden történt már európai szinten is. Ez a paradigmaváltás fontos a vállalatokon belül, hogyha arra gondolunk, hogy kit, váll, kit állítanak munkába a vállalkozások, ugye a nőkre gondolok elsősorban, de társadalmi szinten is szükség van erre a paradigmaváltásra, hiszen a keretfeltételek még mindig hiányoznak, a család és a munka összeegyeztetésére Németországban Ugye ismerjük, hogy nagyon sokan elítélik azokat a nőket, akik munkát vállalnak és nem a gyerekükkel törődnek. És a nők és a férfiak fejében is szükség van erre a paradigmaváltásra, amikor a gyermeknevelésről van szó, hiszen hogyha a férfiak számára is elismernék a gyermekgondozásnak az idejét, akkor egészen más megítélés alá esne, mint hogyha automatikusan a nők feladata lenne ez. Jók a kezdeményezések itt a szövegben, megállapításunk szerint pár dolog hiányzik, konkrét intézkedések a tagállamok részéről. Hát nagyon sokáig kötelező kvóták nélkül próbáltuk ugye a felügyeleti szervekben, illetve a vezető posztokon a nőknek a létszámát. Tény, hogy szerények itt az előrelépések, és osztom Hirs asszony véleményét. A szociális partnerek bevonása, az esélyegyenlőség megteremtése irányában már Spanyolországban elindult, ott részt vesznek a tárgyalásokban a szociális partnerek, és hát ezt európai szinten is meg lehetne valósítani. A nemi szempontokat érvényesítő költségtervezés, ez már tulajdonképpen részben megvalósult az egyes tagállamokban, a parlamentben is sikeresen került bevezetésre. Lépésről lépésre fogunk tudni haladni de nem csak nálunk itt, úgymond saját berkeinkben kell felkarolnunk ezt az elképzelést, hanem megint csak egész európai szinten. Úgyhogy összefoglalásról ennyit szerettem volna elmondani, és úgy gondolom, jól fogunk tudni együtt működni. López asszony következik, parancsoljon. Gracias, señora presidenta. En primer lugar quiero... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is. Akár az érdemi jelentésről szóljak, akár a véleményről, igen releváns gondolatokat tartalmaz mindkét anyag. A munkaügyi szakbizottság előadója a bekezdésekben, amelyeket elénk tárt, finoman, mérehatóan elemzi a kérdéseket. Azt gondolom, hogy konszenzusos szövegben megállapodhatunk egyességre juthatunk. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy érdemes lenne az esélyegyenlőségről férfiak és nők között továbbra is tárgyalnunk és beszélnünk. Már az én anyám arról beszélt, hogy a nők és a férfiak bérei között milyen nagy a különbség, és még mi is a napi rendünkön tárgyaljuk ezt. És azt mondjuk, hogy nagy előrehaladás nem történt, azért ez túlzott megállapítás. Jobb lenne spanyolul legalábbis más mm, megfogalmazással érni. Vannak esélyegyenlőségi programok, a helyzet igenis javult az elmúlt években, erre egyik szocialista kollégánk is utalt. Számos országban így van, ha a múltat nézzük meg, meg a mai helyzetet, akkor bizony javult a helyzet. De kár, hogy még mindig esélyegyenlőtlenségről, ez egyenlőség hiányáról beszélünk számos szinten. Nem szeretnék túl hosszasan szólni erről, de azért azt még elmondanám, hogy a hatos pontot kicsit még kidomborítanám, mert a bevándorlók munkahelyi kilátásai tényleg nem elegendőek, de az etnikai kisebbségekből származó nőkre kellene gondolnunk, például a roma kisebbségi nőkre, mert igen nehezen tudnak beilleszkedni a munkaerőpiaci spektrumba, és szinte egyáltalán a szakképzéshez nem tudnak hozzáférni. Úgyhogy fontos a kisebbségi nőkre is utalnunk. Egyetértek, amikor az előadónk a vezetőbeosztású nőkre kíván utalni, és hogy milyen lehetőségek vannak a nők vezetői pozíciónak betöltésével és az egyetemen az esetleges pozitív megkülönböztetés felkarolásával, de én nem értek egyet a kvótákkal, viszont azt gondolom, hogy ezen gondolatoktól eltekintve nagyon jó a jelentés. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord... Köszönöm szépen mondja Moráns Sontyi asszony. asszony. Köszönöm először is Nagyja Hírsnek és Nedelseve kollégánknak e, fontos jelentést, amely számos aspektusra kitér. Ugyanakkor ki szeretnék hangsúlyozni néhány olyan aspektust, amelyeket szerintem nem igazán domborítottak ki, és még tovább kellene azokat fejtegetni. Az első probléma az a bérek problémája. Ma valóban Európának, és tényleg Európának kell igen kötelező érvényel fellépnie annak érdekében, hogy ne csökkenjen, ne azt mondjuk, hogy csökkenjen a bérek közötti különbség, hanem valós béregyenlőség valósuljon meg. Valós béregyenlőség a közéleti szférában valóban egyenlőek már a bérek, közelítenek, de ez a magánszektorban nincs így. Én szeretném, hogyha valós nők és férfiak közötti bér egyenlőség alakulna ki, ez igen fontos számomra. Ezzel összefüggésben az adó politika és a háztartások megadóztatása is problematikus. Vannak olyan országok, ahol az egyéni adóztatás ö, dívik, másút pedig háztartási alapon ö, fizetik a családok az adót, és nagyon sok helyen a nőket adóztatják meg. Jobban miért? Mert a férfi ö, adó alapjára, mint alapra, helyezik még rá a nő béréből fakadó befizetendő adót, és igazából így egy adókulcsal, egy jelentősebb adókulcs alapján kell fizetniük a háztartásoknak az adójukat. Aztán a nők sokszor csak részmunkaidőben dolgoznak. Nagyja, kérlek, erre ügyelj, erre az aspektusra, mert igenis innentől kezdve, amikor az adópolitika nem ö, kezeli egyenlőként a nőket és a férfiakat, onnantól kezdve ez egy ö, dominó effektust indít el ami az elnőiesedett, elférfiasodott szakmák megítélését illeti valóban mentális, szinte azt mondanám, mentális kép alakult ki, súlyos kép az emberekben. A szakmai ágazatokkal igen fontos fellépésekre van szükség annak érdekében, hogy mondjuk az építőiparban és más elférfiasodott szakmákban, ágazatokban Európa is olyan politikákat és programokat indítson el, amelyeken keresztül meg lehet változtatni ezt a, ezt a felfogást. Erasmus, Leonardo, olyan programokon keresztül, amelyek a fiúkat és lányokat egy iránt megcélozzák. A diplomák, képesítések problematikáját se felejtsük el. A egyenlőség valódi problematikája miben rejlik? Abban, hogy a lányok a diplomáikat azért szerzik meg, hogy utána ö, pályafutásokat megkezdhessék. De nagyon sokan a lányok közül nem ö, igazából ott dolgoznak, nem abban a szakmában dolgoznak, amelyre a diplomájuk feljogosítaná őket. Pedig ez egy komoly beruházást jelent egy diploma megszerzése, állami és magán ö, zsebből is. Ha nem tesszük lehetővé, hogy a lányok a megszerzett diplomájukat ne tudják a szakmai életben felhasználni. Miért? Mert nincsenek meg a lehetőségek arra számukra, hogy a munka és családi élet összeegyeztetőségét megoldják, akkor ezzel is csak mélyül az űr a nők és a férfiak munkahelyi egyenlőség előtt. Negyedik pont. Való igaz. Jól szerepel, megfelelően a szerepel a jelentésben, igen, fontos témáról szólok, elnök asszony, valóban a mm, igazgató tanácsokba is be kell vonni az esélyegyenlőség megfontolásait. De én úgy gondolom, hogy az állami szektorban is mindenképpen meg kell, hogy valósuljon az ilyen esélyegyenlőség, nem csak a magánszektorban. Az államban a vezető szerepet nagy többségben férfiak töltik be. Fontos, hogy az államok ö, éljenek és álljanak elő példával. Példaértékűen vonják be a nőket az állami ö, vezető szféra pozícióira. Köszönöm szépen. Négy felszólalónk van még, de 9.30-kor kezdenénk a szavazást, úgyhogy amilyen röviden csak lehet, Mann úrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen. Hogyha gyorsan kell, elnök asszony, röviden igyekszem beszélni. Németországban valóban a csiga tempó a jellemző ezen a területen, és még sokáig fog tartani, amíg megvalósul az esélyegyenlőség. A célunk az, hogy fölöslegesé váljunk, hogy a mindennapokban megvalósuljon a nemek közötti egyenlőség helyes megállapítása az, hogy fiatalok ezt gondolják, a műszaki pályák elsősorban a férfiaknak valók, ugye fizikatanárok jellemzően férfiak, de azért itt is már jelentős előrelépés történt. Most már egyre több lágy választ úgynevezett férfiaknak szánt műszaki pályát, és ez szimbolikus, ennek a szimbolikus jelentősége is van ennek a nagyon fontos lépésnek. Ami a vezető pozíciókban a nők arányának az emelését illeti, nos, nagyon kevés még az év menedzsere nő, és a mindennapokban itt is sok változásra lenne szükség. A egy dél-német labban foglalkoztak a futball témájában, és azt mondták, hogy a futball egyre inkább elnőiesedik. Ugye a női foci VB-n a németek nyertek, és Steffi Jones, aki az év focistája, frankfurti egyébként, egy fantasztikus nő, és ugye esélye sincs a férfiaknak, a bájának nem tudnak ellenállni, egy annyira szuper nőről van szó, úgyhogy ha Thomas Mann viszont biztos, hogy ott ül a nézők között, hogyha ezek a fantasztikus nők fociznak a pályán. A CSU barátaim Magyarországban javasolták, hogy 40%-os női kvótát vezessünk be. Mi erről nagy a hírs véleménye? Köszönöm szépen. Estrella és utána Figueredo képviselők következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó magam is. Szeretnék gratulálni az előadónak a jelentése az alapvető fontosságú témákra tér ki, bizonyosakat persze még ezek közül lehet javítani. A nők helyzete Európában nem ugyanaz, minden országban nem egyenlő, minden országban országunként változik, ami a munkaerőpiaci részvételük arányát illeti, ami a bérkülönbségeket illeti, tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a bérkülönbség például 30%-os a nők és férfiak között, még akkor is, hogyha 18%-os az európai átlag különbség. A helyzet egyébként eltérő a döntéshozatali posztokhoz való hozzáférés tekintetében is, akár a gazdasági, akár a politikai szféráról beszéljünk. Ezért szeretném megerősíteni a kvóták fontosságát a jelentésben. Azt kidomborítani még. Való igaz, hogy egy olyan eszközről van szó, amely csak átmeneti jellegű kell, hogy legyen időkeretében, de egy olyan eszköz ez, amelyet nők néha elutasítanak, mert úgy gondolják, hogy ez nem igazán, ez nem valami presztízs jellegű eszköz, de mégis eredményeket produkált már az ilyen kvótarendszer, például a politikai képviselet szintjén sikerült az egyensúly helyzetet megközelíteni vagy elérni, például a ö, nemzeti parlamenti képviselők számában, vagy az önkormányzati pozíciók számában. Úgyhogy szerintem a vállalatok igazgató tanácsaiban, akár állami, akár tőzsdei tőzsdényjegyzett vállalatokról legy, legyen szó. Ez egy norvég gondolat, és szerintem ez a kvóta rendszer jó dolog, és egy konzervatív ö, norvég kormány vezette be a 40%-os kvótát az ilyen állami és magán ö, vállalatok ö, igazgató tanácsaiban. Ez ö, gazdasági megfontolásokon nyugvó gondolat volt Norvégiában. A tanulmányok megerősítették a norvég példa helytállóságát az olyan vállalatok, ahol legalább három nő van egy igazgató tanácsban, jobb eredményeket ér el egy-egy ilyen vállalat. És a tőzsdei értéke is akár 72%-kal megugorhatott egy-egy ilyen cégnek. Nem szeretnék hosszasan szólni, de hadd utaljak még egy olyan aspektusra, amely a nők kisgyermekes anyák munkaerőpiaci részvételét illeti. A hat évnél fiatalabb gyermekek édesanyjainak sokkal nehezebb pályafutásokat befutni, és a munkaerőpiacon kevésbé vannak jelen. A férfiaknál ez az ellentétes tendencia mutatkozik meg. A hat év alatti gyermekek édesapjai sokkal erőteljesebben, aktívabban vesznek részt a munkaerőpiacon. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy az Európai Unió szintjén olyan intézkedéseket fogadjunk el, amelyeken keresztül előmozdíthatjuk, segíthetjük a munka és a családi élet összeegyeztethetőségét annak érdekében, hogy a nők felelősség teljesen járhassanak el mind a munka, mind a családi élet terén. Azzal zárnám, hogy sajnálom, hogy a cselekvési program, 2011-es cselekvési programban ezen pontokat nem látjuk, nem olvassuk. Annak érdekében, hogy a bérek egyenlőtlensége ellen felvegyük a harcot, a politikai promócióra sem történik utalás. Köszönöm. Figurédo képviselőasszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Ez a vélemény nem lehetett sajnos hosszabb. Tudjuk, hogy bizonyos karakterszám korlátok között kell maradnia a vélemény szerzőjének. A következő szeretnék hozzászólni. A jelen nehéz időszakban számos országban kell takarékossági intézkedéseket hozni az államnak, és ez elsősorban a nőket és a gyermekeket sújtja. Nő a munkanélküliség és a rosszul fizetett szabálytalan munkaszerződéssel dolgozók aránya egyre inkább nő. Egyre többen dolgoznak nagyon kevés fizetésért, és mindez a nők életét nagyon súlyosan befolyásolja. Azt mondhatjuk tehát, hogy a női jogok terén visszalépést okoz a válság és a megszorító intézkedések számos hatását a nők szenvedik el. A bérek tekintetében, ha van hátrányos megkülönböztetés, akkor ez a nyugdíjakban is megmutatkozik. Az idősebb korban tovább nő az egyenlőtlenség a nők és a férfiak között. Az idős nők sokkal nehezebb anyagi körülmények között élnek, mint a férfiak, és erre külön oda kell figyelni, hiszen általában is a nők körében az elszegényedés problémája egyre súlyosabb, és ez természetesen a gyermekek életére is kihat, egyre kevesebb a szociális támogatás is. Köszönöm, elnök asszony. Most egy kicsit pozitív oldalról kívánok véleményt nyilvánítani. Nagyon sok változás zajlik, történik, öregedik a társadalom, ezt tudjuk, válság van, és nagyon sok szakpolitikát meg kell reformálni, hogy jók, jobbak, pozitívabb hatásuk legyen a nők számára. A e, nyugdíjrendszerekben meg kell szabadulni a még mindig meglévő diszkriminatív intézkedésektől, e, a zöld gazdaság számos esélyt rejt magában. Biztosítani kell, hogy a nők nem maradjanak le e, ebben az átmeneti időszakban az átalakulások közepette. A 2020-as Európa Stratégia azt jelenti, hogy sokkal több embert kell a munkaerőpiacra bevonni, növelni kell a foglalkoztatási arányt, és a tartalékok a nők körében van vannak. Éppen ezért megfelelő szociális jogokat kell biztosítani az atipikus részmunkaidős szerződésekre is, hiszen szükség van a részmunkaidős foglalkoztatásra is és szabályozni kell a az otthoni gondozással kapcsolatos problémákat. A szociális partnerek bevonása ezeknek a kérdéseknek a szabályozásába kicsit problematikus, nem kielégítő, és ezért erre nagyon oda kell figyelnünk. A vállalatok szerkezetének átalakítása zajlik nagyon dinamikusan, elsősorban a válság miatt, és ebben is meg kell ragadni az esélyt, növelni kell a vezetők körében a nők arányát. Egyetétek Esztrel a képviselőtársammal a kvótákra átmeneti intézkedésként szükség van. Nagyon sokan azt gondolják a kvótákról, hogy azok nem jók a nők számára, hiszen a minőség miatt kell, hogy nőket vezetővé válasszák. De az elmúlt 30 évben eh, nem nőtt a nők aránya vezető pozíciókban. A következő időszakban is ugyanez marad a helyzet, ha csak eh, nem hozunk olyan kemény intézkedéseket, mint ami a kóta bevezetése. Azt hiszem, hogy eh, nagyon gyakran előfordul, hogy eh, a férfiak eh, panaszkodnak emiatt, de szerintem meg lesz a többség a kvóta bevezetésére. Köszönöm szépen. Hogyha e-mailben is el tudna küldeni a véleményét, azt megköszönnénk. Nagyon rövid leszek, elnök asszony, hogy összegzem a vitát. Nagyon sok jó javaslat hangzott el és ahogyan mondtam, én is be fogok nyújtani néhány módosító indítványt, örömmel várom az árnyék előadóktól, illetve a képviselőktől is a módosító indítványokat, és úgy gondolom, hogy néhány pont kapcsán, amit én csak röviden eh, tudtam felvillantani, ezeket a, tovább tudjuk, el tudjuk mélyíteni, ki tudjuk eh, gazdagítani tudjuk, és majd a CSU-s kolléganőmmel talán egy kávé mellett megbeszéljük azt, hogy mit tudunk tenni, hogy még jobb legyen a jelentés. Köszönöm szépen, hogy ilyen rövid volt. Nos, december 9-én eh, így lehet módosítókat benyújtani, és január 25-én fogadjuk el a jelentést itt a eh, szakbizottságban. Most rátérünk a szavazásra. A, tegnap eh, elmondtam, hogy a globalizációs eh, alapról szóló jelentést eh, kell először elfogadnunk, mert a Költségvetési Bizottság is ezt tárgyalni fogja. Blogban szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. A következő jelentés, amelyről szavazunk, Karima Deli véleménye a e, kulturális és kreatív iparok e, jelent, e, rejlő lehetőségekről. Egyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Az egyest visszavonták, következő a B kompromisszum. Mellette ki van, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 15-ös okafogyott a 16-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonhárom igen, egy képviselő nem hozta el a kártyáját, de nemmel szavazna, tehát akkor 18 nem elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás,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 elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő az 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, tehát az 52-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 24 igen, 15 nem, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 69, nem, elnézést, akkor a 75-nél folytatjuk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es visszamondták, 78. Ügyrendi hozzászólás parancsolja, ami a 78-as módosított illeti eltérések voltak a német és az angol nyelvi változatok között, és az egyértelműség érdekében a piracy szót az angol szövegben szeretnénk a counterfeit szóval felváltani, tehát kalózkodás helyett hamisítás. Van-e valaki, aki ezt ellenzi? Senki. Akkor szavazunk már e, még egyszer, tehát a 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81 mellette ellene megnyitom az elektronikus szavazást a 81-ről. Reméljük, hogy valóban működik minden. Most igazán mostantól lehet szavazni. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Huszonkettő igen, 19 nem, elfogadtuk. 79-ös nem szavazunk, 80-as mellette, ellene, azt hiszem, ezt is ellenőriznünk kell, tehát a 80-asról szavazunk éppen. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Huszonhárom igen, 19 nem, akkor elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most pedig szavazunk a tervezetről a módosított formában. Megnyitom a szavazást, tehát név szerint szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 38 igen, 5 nem, elfogadtunk, és gratulálok a előadónak. Draft opinion. Következő. Papadomulus jelentés. Mr. Um, Figueredo, if you could raise that when we get... Figueredo asszonyt megkérem, hogy vezesse be, és aztán megyünk tovább. Tehát a 2007 és 13 közötti időszak kohézus programjának végrehajtásáról szóló 2010. évi jelentése egyes mellette volt egy kérés, hogy amblok szavazzunk az 1-től 9-ig. Valaki ezt ellenzie? 8-ig, jó, 1-től 8-ig. Ezzel együtt tudnak élni, jó, akkor ki támogatja, ki nem. Tartózkodók, elfogadtuk. A 9-es módosítóról külön, akkor ki támogatja, ki nem. E, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. A kompromisszumos módosító kiszavaz mellette, ellenszavazatok, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene szavaz, tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. B kompromisszum. Mellette kiszavaz, ellenszavazatok, tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodók. Hát úgy tűnik, hogy ezt elutasítottuk. 20-as mellette ellene. Akkor a 20-asról elektronikusan ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 24 igen, 18 nem, elfogadtak. 21-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellenszavazatok, tartózkodók, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, tessék lehet szavazni. Vote, everyone voted. Mindenki szavazott? Lezártam. 25 igen, 17 nem. Elfogadtuk. 30-as módosító mellette. Ellene. Azt gondolom ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. 31-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, tessék szavazzanak. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. 25 igen, 16 nem, két tartózkodással elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, ezt is ellenőrizzük, tessék, tehát a 32-esről szavazzanak. Everyone voted. Ha mindenki szavazott, lezárom. Huszonnégy igen, 16 nem, elfogadtuk. D kompromisszum. Figurédo asszony, tessék. Köszönöm szépen. Ez a kompromisszum az én módosítómat is, a 37-est is tartalmazta, és támogatom, hogy integráljuk. Azonban a korábbi ö, verziót szeretném, hogyha szavazásra bocsátanánk, mert az első része ö, már nem ugyanez ebben a formában. Tehát az első verzióról szavazzunk, a módosítónak az első verziójáról, nem pedig arról, amit ma kaptunk készhez. Azonban ne külön szavazzunk, külön részként, hanem azt javaslom, hogy a kompromisszumról, tehát a tegnapi verziójában, a tegnapi formájában szavazzunk. Elnök, abban a formában kell róla szavazni, ahogyan most van előttünk, hogyha ön azt mondja, hogy ez nem felel meg az elképzeléseinek és a tartalmának, akkor a kompromisszum kiegészítéseként kell értelmeznünk, amennyiben nem fedi le a tartalmat. No, tehát akkor D kompromisszum ki támogatja, ki nem tartózkodók, elfogadtuk. 33-asról szavazunk, mint kiegészítés, mellette ellenszavazatok, tartózkodók, elfogadtuk. Jó, tehát akkor ez kiegészítés volt. 40-es módosító, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene ezt ellenőrizzük elektronikusan. Tessék, lehet szavazni. Everyone voted. voted. Mindenki szavazott, lezártam. 26, igen, 17, nem. Elfogadtuk. Negyvenhetes a következő. Mellette Ellenszavazatok. Tartózkodás. Elfogadtuk. 48-as mellette. Ellene. Hát, ezt se láttam egyértelműen, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. 48-asról, tehát tessék. Everyone voted. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 24 igen, 18 nem, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 50-es mellette, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk 51-es mellette, ellenszavazat, tartózkodók, elfogadtuk 52-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 53-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. F kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 56-os mellette, ellenszavazat, tartózkodók, hát ezt is ellenőrizzük, 56-osról tessék elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom. 24 igen, 19 nem, elfogadva. 57-es mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Tehát az 57-esről megnyitottam a szavazást. Szavazott mindenki? Jó, akkor lezárva. 22 21 ellenében, hiszen 21 volt az igen és 22 a nem szavazatok száma, úgyhogy ezt nem fogadtuk el. 58-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 59-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás következik. Megnyitottam a szavazógépeket. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. Negyven igen, kettő nem szavazattal elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. We'll move to the final vote. Is it the final vote? I hope... Haladunk tovább, remélem ez az utolsó. Olle Ludvigson, Iparpolitika globalizáció korában című véleménytervezete egyes módosító mellette, ellene. Hát, ezt nem fogadtuk el. Kettes mellette, ellene. Tartózkodók, ezt elfogadtuk visszavonták a négyes, hármas, úgyhogy négyes mellette, ellene. Nem látom egyértelműen, tehát négyes módosítom még egyszer mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellenszavazat, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, A hetesről elektronikusan ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor lezártuk. Ha 24 igen, 19 nem, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító, két részben, három részben, első rész mellette, ellen szavazat, tartózkodák, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellenszavazat, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Everyone voted. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 27 igen, 15 nem. Elfogadtuk. 13-as mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 17-es módosító. Ki támogatja? Ki szavaz ellene? Tartózkodik. Elfogadtuk. Külön szavazunk a 18-asról két részben. Első rész mellette ellene. Ezt is elektronikusan ellenőrizzük. Az első részről tehát szavazhatnak. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. 25 igen, 18 nem, elfogadtuk. Második rész, ki támogatja, ki nem, tartózkodók, ugyanez a helyzet, elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellenszavazat, tartózkodók, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene. Hát ez nem egyértelmű. Tessék, megnyitottam elektronikusan, szavazzunk róla. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. 18 igen, 25 nem, ezt elutasítottuk. 21-es módosító mellette ellene ugyanez, elutasítva 22-es módosító, 21-essel egyezik, tehát ez irreleváns lenne, 22-es, tehát mellette, ellene. Na hát ezt is ellenőrizzük tehát. 22-esről tehát elektronikusan nézzük meg, ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor nézzük az eredményt. 22 20 mellette, 22 ellene, elutasítva. 23-as módosító mellette, és a 24-esről is, tehát mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük a biztonság kedvéért, tehát 23-24-esről közösen, együttesen megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. 11, igen, 30 ellene elutasítva. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elutas, elfogadva, 27-est visszavonták, 28-asról szavazunk mellette, ellenszavazat tartózkodók elfogadtuk, 29-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 30-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Végszavazás. Elektronikusan fogunk szavazni, tessék. Everyone voted. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. 39 igen, egy nem szavazat mellett elfogadtuk is. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Ezzel lezártuk akkor a szavazást. Right, we move uh, to the... Rendben van, akkor térjünk rá a következő napi rendi pontra. Az uh, ERFA és más strukturális alapok uh, kapcsolatának jelenlegi állása, szinergiák hatékonyabb kihasználásának a lehetősége. Koferáti úrnak, a vélemény előadójának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ahogyan a kollégák tudják, a szociális és területi kohézió nagyon fontos alapelve az Európai Uniónak. Sőt, ezen túlmenően az egyik legfontosabb tényező, elnök asszony közbeszól, kérem, hogy aki elhagyja a termet, az ezt lehetőleg csöndben tegye, Koferati úr már elkezdte a beszámolóját. Tehát, mint mondottam, a szociálpolitika, a szociális és területi kohézió alap elvei az Európai Uniónak, és jelentős mértékben hozzájárulnak a versenyképesség növeléséhez is. Egy, hogyha erősítjük a szociális kohéziót, ez együtt kell, hogy járjon eh, azzal, hogy erősödjön az innováció, és versenyképes termékeket eh, állítsanak elő az Európai Unióban. Kohéziót mindenképpen erősíteni kell, és ez eh, azt jelenti, hogy a növekedést próbáljuk elősegíteni minden területen, minden régióban, és mindenütt megpróbálunk minél több új munkahelyet teremteni. Az elmúlt években, a gazdasági válság kapcsán világossá vált, hogy mennyire fontosak a strukturális alapok egyébként nem mindig eh, használják fel megfelelően, és nem mindig szentelnek kellő figyelmet a strukturális alapoknak. Valamikor a források veszendőbe mennek, vagy nem megfelelően használják fel a eh, pénzeszközöket, eh, nem arra a célra használják fel, ami az eredeti célkitűzés volt. Pedig a 2020-as stratégia megvalósításához is rendkívül fontos az, hogy a kohéziós politika, a szociális és a területi kohézió területén nagyon jó legyen a koordináció, és hatékonyan kapcsolódjanak egymáshoz ezek a területek. Hogyha kicsit visszatekintünk a múltba, akkor szemünkbe ötlik az, hogy nem mindig volt jó a koordináció. Ha pedig nincs megfelelő koordináció, akkor a hatékonyság is csökken. Amikor intervenciókra, beavatkozásokra került sor, az Európai Unió struktúrális alapjainak a segítségével, akkor mindig sikerült pozitív e, vagy jó eredményeket elérni. A területi kohézió kapcsán nagyon sokat egymáshoz kapcsolódó terület, és a szinergia hatásokat mindenképpen erősíteni lehet. A következőkre kell koncentrálnunk. Elsősorban olyan programokra, amelyek jó minőségű foglalkoztatási lehetőségeket, munkahelyeket hoznak létre. Kutatás, fejlesztés, innováció, versenyképesség, kulcsszavak. A szociális, az Európai Szociális Alapról én azt gondolom, szemben egy sokszor itt a parlamentben is felbukkanó, sőt uralkodó véleménnyel, hogy a szociális alapot egy külön eszköznek kell tekintenünk. Viszont szükség van a különböző alapok közötti koordinációra. Az európai szociális alapot többen meg akarják szüntetni. A szociális alapnak nagyon fontos feladata van, elő kell segítenie a minőségi növekedést a foglalkoztatás kapcsán, a maga, jobb minőségi munkahelyek létrehozását. Jó lenne, hogyha egy rendeletben vagy egy közös stratégiai keretben tudnánk egyesíteni az alapokat. De ugyanakkor külön kell választani az európai szociális alapot a többi alaptól, a többi összönző eszköztől. Tekintettel a válságra és a válság hatásaira, Természetesen azt szeretnénk, hogyha ismét élénkülne a gazdaság, és beköszöntene a konjunktúra. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek olyan szabályok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy jobban tudjuk talán ellenőrizni a támogatások felhasználását. Az Európai Parlament és a bizottság jó lenne, hogyha képesek lennének eh, preventív módon is fellépni, és minden eh, az Európai Szociális Alap kedvezményezettjével, minden érintettel eh, megfelelő konzultációkat lefolytatni. Nagyon jó lenne, hogyha a bizottság minél gyorsabban előkészíteni a struktúrális alapok reformját, és egy erre vonatkozó dokumentumot eh, kellene minél gyorsabban a bizottságnak eh, elénk eh, terjesztenie. Ez ugyanis nagymértékben befolyásolja a foglalkoztatást. A növekedésről beszélünk, ugye a 2020-as stratégia minőségi növekedésről beszél a foglalkoztatás területén. Lényegében a véleményemnek ezek a kulcs elemei. Tudomásunk kell vennünk, hogy milyen nehézségek vannak az alapokból folyosított támogatások felhasználásakor, nagyon nagy jelentősége van az alapoknak eh, a 2020-as stratégia szempontjából is. Eh, kérnünk kell, vagy követelnünk kell a strukturális alapok szerkezetének átalakítását, eh, reformját. Ugyanakkor a szociális alapot külön kell tartani, és nagyon fontos, hogy tovább erősödjön a szociális és területi kohézió. Örömmel meghallgatnám a kollégáim véleményét. Úgy gondolom, hogy a vélemény természetesen most, most készül csak el, ez csak az első vita, majd módosító indítványokat fognak a kollégák nyilván benyújtani, ezeket én át fogom olvasni, meg fogom fontolni, és utána ismét megvitatjuk a véleményt. Köszönöm. Eh, Thomas Mann a következő leszóló. parancsai. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, aki utalt arra, hogy meg kell őriznünk az európai szociális alapot. Mi, én is amellett vagyok, hogy maradjon meg függetlenül ez az alap, hiszen szerintem ez egy abszolút egy európai sikermodell, szemben sok más alappal, amiről ez nem mondható el. E, itt e, nagyon e, sokszor ugyanis más alapok esetében az abból folyosított pénzek nem érkeznek el soha a kedvezményezethez, de ez a szociális alap esetében nem így van. Egy nagyon fontos kérdésről beszélt, hogyan lehet a válságot megoldani a foglalkoztatás növelésével, a, de hogyha már a települési önkormányzatoknak sokszor esetben nincs pénze, akkor nagyon sokszor az Európai Szociális Alapból folyosított támogatások segítették át az önkormányzatokat a nehézségeken. Minőségről és mennyiségről egyaránt beszélnünk kell ebben a kontextusban. Stravakakis úr munkadokumentumában azt mondja, hogy egy közös szabályozást szeretne. Ez egy közös igazgatást jelentene az alapok esetében? Ezt gondolom, hogy nem, csak a koordinációt javasolja de akkor konkrétan célcsoportokhoz kellene kapcsolni ezeket az alapokat. Szerintem ez jó alap lenne, de mindent egy kalap alá venni szerintem nem lenne jó. Vannak konkrét elválasztó elemek, amelyeket meg kell határoznunk, és ezt követően kell ezt az egyes célcsoportokhoz hozzáigazítani. Olyan véleményeket is hallottam, hogy egységesíteni kell, legjobb, hogyha eh, mindent a regionális szakbizottság hatáskörébe adnánk át. Nem, ez itt a mi bébénk, ez a mi csecsemünk, itt a foglalkoztatási eh, szakbizottsághoz tartozik az Európai Szociális Alap eh, kérdése, és az alapgondolatot mindenképpen meg kell őriznünk. A legtöbb javaslatodat, Sergio, el tudom fogadni. Talán két-három kisebb ponttal kapcsolatban fogok módosító indítványt benyújtani, de valóban én is egyetértek, amit itt leírtál, és köszönöm szépen. Köszönöm. Schröter asszony a következő, majd Morán képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentést én és az előadónak. A hetes paragrafus a legfontosabb. És a hetedik bekezdés azt tartalmaz, amiről mi is döntöttünk már itt a parlamentben. Mégpedig arról, hogy ugye az alapokat egy közös tető alá akarjuk vonni, tehát legyen egy közös rendelet, ami alá tartoznak, viszont maradjanak meg a külön szabályaik. Most a e, szavazás során egy fontos módosító indítványomat e, nem fogadtunk el, mégpedig azt a módosító indítványt, amely arra vonatkozott, hogy e, milyen fejlődése mentünk keresztül az elmúlt időszakban. Pont ebbe az irányba akartam menni, mint ez a jelentés, amiről most beszélünk. És az úgy éreztem, hogy talán egy fordítási hiba miatt nem ment át ez a módosítom a módosító indítványomban ugyanis felvázoltam, hogyha e, mindent így hagyunk, e, akkor az Európai Szociális az eszába egyre kevesebb forrás lesz majd. És e, ez a megfontolás állt a módosító indítványom hátterében, ami sajnos ugye nem ment át. A vitát úgy folytatjuk le, hogy itt Európa szinten határozzuk meg, hogy az eSSA operatív programjai mennyi pénzt kapjanak, mennyi forrás kapjanak, vagy pedig bízzuk ezt a tagállamokra. Ez egy nagyon kényes kérdés, hiszen világos a tanács azt akarja, hogy ez nála maradjon, a tagállamok maradjon, és a parlament álláspontja nem volt egyértelmű, ezért kell erről még itt ebben a körben is vitáznunk. Most is az a véleményem, hogy a saját szabályokat, own rules meg kell tartani mindegyik alapnál. A következő kérdés az, hogyha megnézzük a SURE ideiglenes bizottságot, vagy a regionális bizottságot, akkor ott nagyon fontos kérdésekről folyik a vita. A SURE az bizottságban a kohéziós politikát most egy kicsit félre söprik, itt a flagshipekkel foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy véget, a kohéziós politika végét jelenteni itt ezért nagyon fontos, hogy meg akarjuk őrizni a kohéziós politikát, sőt, erősíteni akarjuk. Fontos, hogy ezzel a meglapítással kezdődik a jelentés. A közös költségvetési sorról ne feledkezzünk meg, hiszen enélkül nem finanszírozható a szociális alap. Új megfogalmazást kell találnunk, hogy igen, közös tető alá vonjuk, de nem teljesen külön választva az alapokat, mert ez azt jelenti, hogy a jövőben nem lesz pénz, viszont saját szabályok maradjanak meg minden alapnál. A következő kérdés, hogyha a kohéziós politikáról folyó vitát követjük, akkor új szabályokra van szükség az ellenőrzés vonatkozásában. De meg kell itt vizsgálnunk, hogy nehogy ez károsan befolyásolja a projektek költségét itt áfával kapcsolatos megfontolásokat is meg kell vizsgálnunk, és fontos, hogy jól fogalmazzunk. Még sok mondani valom lenne, de majd módosító indítványokat fogok benyújtani, és még visszatérünk erre a jelentésre. Azt hiszem, hogy a, nem szabad, hogy az eszával kapcsolatos problémáink legyenek. Morin Chartier asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék csatlakozni kollégáimhoz, így Thomas Mannhoz. Sergio Koferati jelentéséről. Ki szeretném emelni jó magam is, hogy szükséges a kohéziós politikák megvalósítása Európában. Európai politikákra van szükség, európai szinten kell azon tengelyeket meghatározni, amelyek láthatóak, és valóban szükséges, hogy ez a közösségi megközelítés alapszabály legyen, és látható szabály legyen. Ez az alapelv. A második pont, amelyet ki szeretnék hangsúlyozni, a hetes pontjában található a jelentésnek. Egyetértek azzal, amit hallottunk arról, hogy szükséges megkülönböztetni az európai szociális alapot és beazonosított finanszírozási forrásokra van szükségünk az ESZÁN, hiszen különleges, specifikus igényeket elégít ki a kohéziós alapok felhasználói számára. Harmadik gondolatom a nyolcas pontra vonatkozik. Amikor kinn terepen értekezleteket tartunk, találkozunk a választott képviselőkkel, ők a terep igényeinek megfelelő projekteket ö, ö, menedzselnek. És igen, nagy gondjaik vannak egyrészt azzal, hogy egyáltalán ismerjék az, az európai alapokat, létükről tudjanak, és igen komoly bürokratikus terhekkel kell, hogy szembenézzenek. Egyszerűsítenünk kell tehát, ugyan átfogó megközelítésre van szükségünk, de egyszerűsítenünk kell az alapok felhasználásának szabályain, az eljárási szabályokon Egyszerűsítsünk tehát, kihangsúlyozom, mert amikor a terepen kín látjuk, hogy hogyan működnek a dolgok, minden szereplő, minden felhasználó az egyszerűsítésért kiállt. Ettől függetlenül nem mondok ellen mindannak, ami az utolsó gondolatomban ö, szeretnék összefoglalni. A régiók, a kohéziós alapok felhasználói ők maguk a régiók még rátesznek bürokratikus akadályokkal, nehézségeket, politikai irányultságaiktól függően még komplexebbé teszik az Európai Uniós alapok már komplikált felhasználását. Erre is ügyeljünk. A decentralizáció túlzott mértékű ö, szándéka hogy ezen alapokat decentralizáljuk, még összetettebbé és nehezebbé teszi Európa láthatóságának megvalósulását a terepen. Pedig mi a kohézióban az egyszerűséget kell, hogy felkaroljuk. Úgyhogy szigorúbbaknak kellene lennünk nem a felhasználókkal szemben, hanem a közvetítőkkel szemben a közvetítők maguk a régiók, akik sokszor még komplikáltabbá teszik ezt a, az alapfelhasználást, és ez bizony az európai polgárok, ennek az európai polgárok isszák meg a levét. Köszönöm, Nagyja Hírs. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok minden elhangzott már a kollégák részéről Mann és Schröter képviselőtársam szájából. Az Európai Szociális Alap tulajdonképpen a mi eszközünk, hogy végül is szociálpolitikát, politikát tudjunk csinálni. Ez a mi európai eszközünk, erre szükségünk van. Pontosan ez az az eszköz, amit a polgárok is látnak ott helyben, hogy igen, ezt az Európai Szociális Alap támogatásával lehetett megvalósítani. Ezért fontos, hogy továbbra is a foglalkoztatási a szakbizottság, az a mi szakbizottságunk hatáskörében maradjon ez az alap. Persze koordináció szükség van az összes alap, a globalizációs alap és a többi alap között. Ez feltétlenül észszerű, és minden más nem lenne felelősségteljes politizálás. De ez a mi eszközünk, a szociális alap, és világosá kell tenni, hogy ez a mi politikánk megvalósításának az eszköze. Emellett azt is világossá kell tenni, hogy az Európai Unió mindegyik régiójában vannak olyan csoportok, amelyek hátrányos helyzetűek, és amelyek profitálhatnak az európai szociális alapból. Még jó gazdag országokban is vannak olyan kis szervezetek, amelyek rá vannak utalva arra, hogy támogatást kapjanak nyújtanak konkrét csoportok számára, idősek, vagy fiatalok, vagy bevándorlók számára. Mindenkinek ott helyben, régióban megvan a saját támogatásra szoruló csoportja. Ezért minden tagállamban továbbra is lehetővé kell tenni az Európai Szociális Alapból folyosított támogatásokat bizakodó vagyok e tekintetben. Ezzel a véleménnyel nagyon világosan felvázoljuk azt, hogy mi foglalkoztatási bizottság milyen irányba szeretnénk tovább lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, maximálisan egyetértek. Meg kell, hogy maradjon itt a mi szakbizottságunkban az Európai Szociális Alap. A regionális szakbizottság nem is igazán akarja ezt átvenni, de azért eh, továbbra is küzdenünk kell azért, hogy garantáljuk azt, hogy itt maradjon a mi szakbizottságunkban ez az alap. Eh, Kooperatív. E Köszönöm szépen kollégáimnak a megjegyzéseit, gondolatait. Örülök és üdvözlöm, hogy osztják a véleményemet, hogy központi kérdésé kell tennünk a megkülönböztetést az ESA és más európai alapok között. A szakbizottságunk tehát osztja a véleményt. Az ellenvélemény az Európai Parlamentben már teret nyert, és remélem, hogy mi egyesíthetjük erőnket annak érdekében, hogy az ESA megközelítése központi kérdésként így módon terjedjen el az Európai Parlamentben. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságunkban Osztjuk tehát ezt a véleményt, és úgy látom a politikai frakciók között nincs megosztott vélemény ezzel kapcsolatban. Persze az, hogy a területiség hogyan oszlik meg, az már más. Bizonyos eszközök működésének módját át kell persze gondolnunk, de nagyon fontos, hogy a munkaminősége milyen, és ezt specifikus európai eszközön keresztül lehet megoldani a régiók. A régiókban az alapkezelői nagyon gyakran uniformizálni akarják az eszközt attól függetlenül, hogy honnan származnak az eszközök, a pénzeszközök. És ez az ellenőrzéskor is megállapítást nyert. Ezt a politikai csatát meg kell vívnunk, hogyha az európai szociális alap olyan eszközé válik, mint a többi, azonosul azokkal, akkor a 2020-as Európai Unió stratégia céljait nem tudjuk megvalósítani. Tudom, hogy nem könnyű a feladat, mert sokan érvelnek a reform szükségessége mellett, hogy egyfajta uniformizált európai alapokkal dolgozunk. Reméljük nem így lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor nézzük meg a módosítók benyújtóstának a határidejét. December 14, déli 12 óra. Február 1-én pedig itt a szakbizottságon belül elfogadásra kerül majd, legalábbis szavazunk róla, ez tehát az ütemezés. Következő napi rendi pontunk a meghallgatás mikrohitelhálózatok témájában. 5 perc szünetet elrendelnék, hogy a szakértők helyet tudjanak foglalni. Tudom, hogy jó páran itt vannak már, de biztosítsuk azért azt, hogy mindenki elfoglalhassa tehát a neki szánt helyet 5 perc szünet. We're Pár perc múlva kezdjük. Great. Uh, thank you. And can I welcome all the uh, experts to this, uh, to this meeting? Um, we have at the moment we have... Köszöntök mindenkit a jelenlévők közül. Négy vendégünk már megérkezett, és egy ember bizonyára egy szakértő még megérkezik. Az időjárás egy kicsit közre játszik itt az érkezésben. Brunlion asszony szeretném felkérni először is az Európai Beruházási Alaptól, illetve bocsánat, Gönc Kingához fordulnék elsőként, és ezt követően kapják meg a szakértők a szót. Köszönöm szépen! Egy nagyon rövid bevezető, amely inkább kérdéseket vet föl, hiszen kérdéseket várnánk nagyon örülök annak, hogy ez a nyilvános meghallgatás megrendezésre került. Tulajdonképpen a döntés után láthatjuk majd most a beszámolók révén, hogy a program hogy kerül megvalósításra, hogy csapódik le a gyakorlatban. Ennek a programnak egyes jellegzetes pontjai nagyon lényegesek, és mi is annak értékeltük őket. Azt gondoljuk, hogy ezért fontos lenne ezeket átültetni a gyakorlatba is. Amikor a programot előkészítettük, akkor azért szükség is volt erre, hiszen tudjuk, hogy a válságnak a szociális következményeit és a munkavállalásra tett hatásait is egy kicsit gyengíteni tudnánk ezzel a programmal, és mint ahogy mondtam, egy videokonferenciára már szó sor került, talán egy kicsit később, és még az előkészítő fázisban tartunk, pedig hát már szinte 2011-nél tartunk, és 2010-ben indítottuk a programot, és a megvalósítás tulajdonképpen erre az évre datálható. A bizottságtól kaptunk olyan ígéretet, hogy az alap természeténél fogva talán több forrást fog tudni mobilizálni, 500 millió eurós tételről beszélünk, részben ezek kereskedelmi banktól származó összegek és korábbi információk alapján, amelyeket kaptunk, úgy tudunk, tudjuk, hogy azért ez kevesebb maga, nagyságra rúg. Úgyhogy szerettem volna hallani arról, hogy hogyan tervezik az, hogy még több forrást csábítsanak ebbe az alapba. Hogy az Európai Unió hogy eléggé kockázatos szerepet vállal, mégis érdemesnek tartom a vállalkozást. Nem minden elem maradt meg a programban, amit eredetileg ö, terveztünk, és a szociális alapnak ugye nyilván az a feladata és filozófiája, hogy a legrászorultabbak felé forduljon. A földrajzi kiegyensúlyozottság egy nagyon fontos és lényeges pont, és hogy a garanciák vonatkozásában két országgal már megtörtént a szerződés aláírása, és úgy tűnik, hogy eléggé jó a beszámoló, hogyha visszatekintünk, hogy mi történt eddig. A beruházási alap és a bizottság is előkészít más szerződéseket más országokkal, olyan országokkal, amelyeknek az előkészületi szintje megfelelő. Úgyhogy szeretném kérdezni, hogy a földrajzi kiegyensúlyozottság tekintetében merre felé nyitnak majd még. A mentorálás eleme is egy nagyon fontos elem. Ha jól értékelem, akkor a szociális alapból még nem tudjuk ezt teljes mértékben lefetni, mert az egyes országokban nagyok a különbségek, és az érdekelne, hogy ezt az elemet, ami tulajdonképpen a legfontosabb aspektus, hogyan kívánják biztosítani. Tehát, hogy a, a valós ügyfeleket hogyan fogják elérni, amikor finanszírozást kívánnak biztosítani számokra hiszen ők a, olyanokról beszélünk, akik leginkább rászorulnak a segítségre a válság közepette. A beszámoló szerint az információk terjesztése nem elegendő, nem kielégítendő jelenleg a, a potenciális NGO-k vagy ügyfelek körében, mert nem tudják a mechanizmusnak a részleteit, nem ismerik, és kérném az információkat, hogy erre való tekintettel mit kívánnak tenni. Egy másik nagyon fontos kérdés, ami mindannyiunkban megfogalmazódott, az az, hogy ez az új elem, ez az új eszköz hogyan tudja a valóban hátrányos helyzetű szociális csoportokat megcélozni, és nem csak a jól fejlett rendszereket támogassa. Hogyan lehet tehát azt biztosítani, hogy ne egy olyan eszköz maradjon, amely tulajdonképpen nem azokat támogatja, akik tényleg rászorulnak, gondolok itt a kis vállalkozásokra és egyéb önálló vállalkozásokra. Ezek olyan kérdések, amelyek érdekelnének bennünket itt azok közül, akik a parlamenten belül foglalkoztunk ezzel a programmal és ezzel a témával. Elnök, köszönöm szépen. Akkor az Európai Beruházási Alap képviselőjének, Brun Brunlionnak adnám meg a szót 10 percben. Mikrofon nélkül sajnos nem halljuk az előadót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon értékelem az, hogy itt lehetek ma, mert további háttérinformációt tudok nyújtani arra vonatkozóan, hogy a microfinance eszköz milyen előrelépéseket tett. Az EIF-et képviselem, és remélem, hogy beszámolom alapján látni fogják majd a nagy kihívásokat, és azokat az eredményeket is, amelyeket még itt a kezdeti szakaszban elértünk, és reflektálok majd Gönc asszony kérdéseire is. A, a facilitás második része is elindult hivatalosan, nagyon konkrét műveletek eh, elindultak, és mindjárt elmondom a részleteket is ezzel kapcsolatban. Most először is azt gondolom nagyon fontos, hogy nagyon egyedi politikai kontextusban eh, és eh, született meg a Progress Microfinance, és a célkitűzései is ilyenek a leghátrányosabb helyzetű európai szociális csoportokat céloztuk meg, megpróbáljuk a munkanélküléket visszacsábítani, visszairányítani a munkaerőpiacra, reintegrálni őket tulajdonképpen ezáltal akár a banki szektorba is. Nem csak gyorsan szeretnénk láthatóvá tenni a tevékenységünket, hanem tulajdonképpen még több embert szeretnénk majd elérni, még nagyobb volumenű pénzösszegekkel, és ötszörösére fog nőni majd ez a támogatási alap a mostani 100 millió eurós összegről. Azt gondolom, hogy ezzel az eszközzel egy nagyon fontos építőelemet kapnak a hátrányos helyzetűek és a vállalkozások, hogy a fenntarthatóságukat biztosítsuk mikrofinanszírozással. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a microcredit, a mikro hitel persze nem lesz gyógyír minden problémára, tehát a munkanélküliséget nem tudja, vagy a versenyképesség hiányát nem tudja egyből megoldani, és nyilván nem a Progress Microfinance az egyetlen katalizátor, hogy az európai mikrofinanszírozási piac fejlődjön. Úgy gondolom, hogy az egyes országokban a szabályozási keret és a standardeket elő kell mozdítani, annak érdekében, hogy fenntartható mikrofinanszírozási ökorendszert hozzunk létre. Van egy pár elem, amit kiemelnék, a közvetítők számára a költségeket fedezni kell, és a kamat politika is ide sorolható, valamint hát a kapacitás kiépítésre szánt forrásokat is megnevezném. Tehát egy nagyon fontos elemekről beszélünk, amikor mikrofinanszírozási piacot kívánunk tekinteni, teremteni. Voltak kihívásaink, ugye tudjuk azt, hogy a fejlesztés fontos feladat, strukturálni kellett ezt az eszközt, annak érdekében, hogy mindenki megtalálja a számítását, a közvetítők is, és a hitelfelvevők is a szociális mikrofinanszírozás páneurópai szinten már jelen volt korábban is. Az európai mikrofinanszírozási piac nagyon-nagyon eltér az egyes országokban, ezért nem lehetett egy úgymond egy kaptafára megalkotott megközelítést alkalmazni, hanem nagyon is differenciált megközelítésre volt szükség hiszen ezzel tudtuk a különböző igényeket kielégíteni, mind a pénzügyi közvetítők tekintetében egész Európában. Amikor a közvetítőkről beszélek, akkor gondolok itt szociálisan vagy fejlesztésre orientált NGO-kra, a különböző mikrohitelezőkre, és tulajdonképpen a kereskedelmi bankokra is illusztrálásként, tehát példaként hagy mondjam, hogy Kelet-Európában egy mikrofinanszírozási eszköz tulajdonképpen hosszú távú finanszírozásban gondolkodik, míg például Nyugat-Európában egy NGO vagy egy kezdővállalkozás sokkal inkább egy erős tőke alapot kíván meg. A kereskedelmi bankok talán sokkal kevésbé ütköznek akadályokba, amikor pénzhez kívánnak jutni, és őket védik a különböző garanciák is, amikor kockázatot vállalnak. Ezért aztán azt az eszközt úgy kellett megalkotnunk, hogy a különböző produktumokra, tehát termékekre koncentrálunk, amelyekre igény van, tehát gondolok itt a hitelekre, a saját tőkére és a garanciákra is. A hatékonyságot is maximálni szerettük volna, és ezért ugye széles körű termékekről lévén szó, különböző egyedi végrehajtási tervekre is szükség volt mind a garanciákra, mind például, illetve a hitelekre és a saját tőkére vonatkozóan is. Dacár ezeknek a kihívásoknak nagyon örülünk annak, hogy bejelenthetjük, hogy a Progress Microfinance felállt és működőképes, és működik is. Sikerült nagyon hamar felállítani ezt az eszközt, nagyon hamar felvette a munkát és működésbe lépett. Tulajdonképpen a pénzügyi támogatás 2016 áprilisáig áll rendelkezésre a közvetítőknek, és a kedvezményezettekhez is el fog jutni, a végkedvezményezettekhez. Kulcsfontosságú eszköz ez annak érdekében, hogy a mikrofinanszírozási piac is fejlődhessen, ki tudjuk cserélni a legjobb gyakorlatokat és az üzleti modelleket páneurópai perspektíváról lévén szó, ez is hozzáadott értéket képvisel itt európai szinten. Egy ernyő szervezetet állítottunk fel a Progress Microfinance-szel, és ez egy központi portált jelent tulajdonképpen az EU-s jövőbeni mikrofinanszírozási kezdeményezések tekintetében. Az Európai Központi Bank és a parlament is elindított és finanszírozott kísérleti program, programokat, és a parlamentnek a Preparatory Action keretében öt programot, illetve pontosabban öt közvetítőt finanszíroz, akik korábban is végeztek már ilyen tevékenységet. Azt gondolom, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb a koordináció és nahogy a koherencia az Európai Uniós mikrofinanszírozási programok és eszközök között. Hiszen egyre nagyobb az igény a piaci szereplők részéről is ezt alá szeretném húzni. Az Európai Bizottság 100 millió eurós költségvetéssel számol, az Európai Beruházási Bank is hasonló összegben gondolkodik, 47 milliót pedig egyéb forrásokból tudunk más beruházáktól csatornázni. A közvetítők révén körülbelül 500 millió euró lesz a vég költségvetése ennek az eszköznek. Végezetül szeretnék aktuális információkat nyújtani arról is, hogy milyen konkrét lépések történtek. Az elmúlt hónapokban azon túl, hogy felállt ez a, az eszköz, konkrét műveletekre is sor került. Ugye nagyon korán tettünk erőfeszítéseket, és ezért örömmel mondhatom azt, hogy a két országgal sikerült már aláírni a szerződéseket. Ez egyik Belgiumban működik, városi, de hátrányos helyzetű közösségeket érünk el vele, a másik egy holland fiatal, fiatalokat támogató alap, akiknek nehézségük van a hitelpiacon hitelhez jutni. Mint ahogy mondtam, a második része az eszköznek most indult el, és azt szeretném még mondani, hogy a hitel és a e, saját tőke tekintetében az első tranzakciók a hitelezőkkel a következő év első felére e, várhatóak, miközben decemberben már jóvá fogják őket hagyni. E, természetesen a beruházóktól még szükség van a, a konkrét ígéretekre, illetve ezek beváltására számok tekintetében 60 százaga az előkészítő eszközöknek Kelet-Európában kerül, majd megvalósításra 40% százalék pedig mm, nyugat-európai közvetítők révén kerül majd a kedvezményezettekhez. Kiket fogunk elérni az eszközzel? A két garancia tranzakcióval a hátrányos helyzetűeket szeretnénk elérni, hitelekkel, illetve saját tőkékkel, Kelet-Európában, mikrofinanszírozási eszközzel, a vidéki térségeket és a roma populációt kívánjuk elérni. A másik csoporttal kisebb fejlesztési szervezeteket célzunk meg Nyugat-Európában. Ezzel a facilitással tehát fel tudjuk gyorsítani a folyamatot, és hálózatokba tudjuk fogni a nemzeti mikrofinanszírozási intézeteket, intézményeket megfelelő kampányokkal. Nyilván szükség van ehhez egy rátermett kommunikációs stratégiára is, tehát kampányokat is folytatunk, hogy fogékonyabbá tegyük a releváns közvetítőket. Azt gondolom, hogy bemutattam a különböző kihívásokat, amelyekkel szembe találkoztunk, illetve hát a jó előrelépésekről is számot adtam. Meglátásunk szerint már sikerként könyvelhetők el ezek az első lépések is a az indítási fázisban, és bízom abban, hogy a facilitás teljes végrehajtása során ugyanilyen sikeresek leszünk. Valószínűleg ennek a hatásait mindannyian fogjuk látni, azt, hogy ezek pozitívak voltak, bízom abban, hogy a mikrofinanszírozás piac és az egyes emberek szintjén is. Köszönöm szépen! többen... Elnézést kérek azért, hogy láthatóan nagyon sok képviselő nem ért ide a hó helyzet miatt ezért vagyunk ilyen kevesen. Remélem, hogy akik itt vannak, azok majd írásban is kapnak önöktől anyagot, hogyha lehet, és ezt akkor el tudjuk küldeni azoknak, akiknek nem sikerült ide jutni, vagy akiknek haza kellett utazni már korábban. az időjeles miatt, mint mondtam, több képviselőnek már el kellett utaznia. A következő előadónk Lengyelországból érkezett, a Mikrofinanszírozási Központ ügyvezető igazgatója Galusek úr, aki 10 percben fog szólni. Köszönöm szépen, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Egy olyan hálózatot képviselek, amely Európában és Közép-Ázsiában tevékenykedik, a 90-es években jött létre. Röviden arról szeretnék szólni, hogy eh, hogyan jött létre a mikrofinanszírozási központ eh, a 90-es években, ugyanis ezt a jó példával szolgálhat arra is, hogy a progressz eh, hogyan működhet, és itt Európában a mikrofinanszírozási struktúrákat hogyan lehetne működtetni. 1997-ben jött létre a mi hálózatunk, mikrovállalkozásoknak biztosítottunk finanszírozást, akik egyébként nem jutottak volna forrásokhoz, akiknek a bankok nem hiteleztek. Sok olyan vállalkozás indult akkor, akik két ok miatt is próbáltak vállalkozásba fogni. Egyrészt ott volt az a csoport, akik korábban, tehát állami vállalatok csődbe mentek, és nagyon sok, sok tudással rendelkező ember próbált önálló kis vállalkozást alapítani, de nem volt semmi piacon, ahonnan forrást tudtak volna szerezni. A módszertan, ami már Bangladesben, Dél-Latin-Amerikában kialakult, azt próbáltuk adaptálni Kelet-Európában. A programok amelyek elkezdtek működni, vissza nem térítendő támogatást kaptak egy korlátozott időtartamra általában mondjuk négy évre, és bizonyos programcélokat kellett megvalósítani, hogyha ez sikerült, akkor újabb kölcsönöket kaptak, hogy tovább fejlődhessenek és akkor már hozzáférhettek kereskedelmi banki finanszírozáshoz is, vagy különböző mikrofinanszírozási intézetekhez fordulhatnak. Volt tehát esély, hogy megvessék a lábukat a piacon ezek a kis vállalkozások. Most hogyan néz ki a helyzet? Kelet-Európában, csak Kelet-Európában mintegy 60 olyan mikrofinanszírozási intézet működik, ami önfenntartó legalábbis, tehát a saját költségeit ki tudja termelni, ha nem is teljes mértékben, de legalább a működési költségeit, sőt vannak köztük nyereségesek is. Ők a legfontosabb célcsoportokkal foglalkoznak. Most átugranék a progresszre. Nagyon sok előnye van ennek, és a 90-es években talán még értelmetlenek tartottuk volna azt, hogy mikrovállalkozások fejlesztésére bármilyen, bármennyi pénzt is fordítsunk. Most, tíz évvel később már felismertük, hogy a mikrofinanszírozás nagyon jól működhet eh, európai eh, körülmények között is, és hatékony eszköz ez az induló vállalkozások segítésére, vagy a meglévő mikrovállalkozások eh, segítésére. Nyugat-Európában tulajdonképpen nagyon gyenge ennek az infrastruktúrája és itt földrajzi megosztottságra utalnék. Néhány EU tagállamban, ahol létezik mikrofinanszírozás, és itt most elsősorban a volt KGST országokról beszélek, itt lehet kölcsönt nyújtani, de ami a garanciákat illeti, nagyon sokféle megközelítés létezik, nincs egy egységes üzleti modell. És az igazi mikrofinanszírozást biztosítók, akik induló vállalkozásokkal foglalkoznak, fontos lenne, hogy segítséget kapjanak, technikai segítséget kapjanak, hogy jobban meg tudják szervezni ezeket a e, mikrofinanszírozás nyújtó intézeteket, szervezeteket. Nem akarom alá ásni a progressz, vagy nem akarom azt mondani, hogy a progressz nem fontos, de itt hiányzik egy kapcsolódási lehetőség, ami lehetővé tenné, hogy jobban ki lesse használni azokat a lehetőségeket, amelyek azért ott rejelenek a progresszból történő finanszírozásban. Egy fontos kérdés az, hogy a fejlett világban a mikrofinanszírozás mindig kiegészítő fontosnak tartom, hogy ezt leszögezzem. Tehát nem eh, helyettesít valamit, hanem kiegészítő jellegű, kiegészíti a létező pénzügyi infrastruktúrát, ami nagyon fejlett. Vannak szociális bankok, hitel, szövetkezetek, eh, sokféle szociális eh, misszióval rendelkező pénzintézet a támogatást mikrovállalkozásoknak csak technikai segítségnyújtásra és akaratra van szükség, sokszor a vezetés akaratára, jó szándékára, hogy foglalkozzon ezekkel a csoportokkal, és technikai segítségnyújtást kell adni nekik ahhoz, hogy a megfelelő termékeket meg tudják tervezni ki tudják dolgozni. Holisztikusabb eh, megközelítésre lenne szükség a mikro, mikrofinanszírozás területén is, és a már meglévő pénzügyi közvetítőkben ott van a potenciálisan a lehetőség, hogy beszállhatnának a mikrofinanszírozási struktúrákba. Fontos tehát az üzleti modell, fontos azon gondolkozni, hogy a meglévő, létező pénzügyi infrastruktúrát hogyan tudnánk felhasználni. És van itt még egy harmadik kérdés, amit szeretnék megemlíteni. Nagyon gyakran találkozunk azzal a problémával, hogy képesek-e abszorbálni a, a forrásokat ezek a szegény, nehéz sorsban lévő ügyfelek vagy induló vállalkozások. Ez, a üzleti modellben ezt a szempontot sem szabad elhanyagolni. A progresszből tehát sok mindent ki lehet hozni az infrastruktúra tekintetében, de azért azt hiszem még sok plusz erőfeszítésre és forrásra lenne szükség ahhoz, hogy ezt az infrastruktúrát olyanná fejlesszük, ami nagyobb lehetőségeket tudna biztosítani ahhoz, hogy a kedvezményezettek fel is tudják használni a e, progresszból folyosított e, pénzügyi támogatást. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő előadónk Franciaországból érkezett, egy mikrofinanszírozási intézet vezetője a BNB Paribas részéről. Je vais parler en français. Ha megengedik, franciául szólok. Köszönöm szépen hogy a véleményünket kikérték azon új európai mikrofinanszírozási eszközről, amely Progress névre hallgat, és a Jeremy és Jasmine után harmadik -e sorban fontos lépést képez ez az európai mikrofinanszírozás terén, de van még mit tennünk, sok feladat vár ránk, és Európában figyelnünk kell arra, hogy a déli országokban mi történik. Még mielőtt erre áttérnék, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a BNP Paribas hol is helyezkedik el a mikrofinanszírozás kis világában. A BNP Paribas banknak már van déli országokban és északi országokban is némi tapasztalat a mikrofinanszírozás terén most már 17 éve ö, ö, tevékenykedünk ö, egyik úttörő szervezetünkön keresztül, a BNP és a Pariba ö, síkján is a mikrofinanszírozás területén 17 éve tehát tevékenykedünk, egyrészt mecénásként, azaz a, az egyesületeket finanszírozva a mikrofinanszírozásban, aztán készségek, önkéntesek, technikai segítségnyújtásán keresztül a projektek megvalósításában. Amiről Gregor Zeluszek beszélt, az igen fontos az imént. A financial literacy, tehát az ügyfelek pénzügyi ö, tudatosságának fokozása nagyon fontos. Öt évvel ezelőtt, négy és fél évvel, öt évvel ezelőtt egy olyan tevékenységet indítottunk útjára, amely Mm, az önkéntességi és mecénás tevékenységünket kibővítette, a mikrofinanszírozási in, pénzügyi intézeteket finanszírozzuk, mi magunk most már, amely 300 ezer déli országban található hitelest támogat, körülbelül 20 mikrofinanszírozási pénzügyi intézetet finanszírozunk 20 országban, és pontos mérhető szociális hatásfokkal is tudunk már szolgálni. A 50 milliós finanszírozásunknak hála 80 százalékban nőket célzunk meg. Nagyon érdekel minket az, hogy támogassuk a mikrofinanszírozás kifejlesztését Európában, nem csak Franciaországban, ahogy eddig tettük, hanem Európában is. Most majd Patrick Szapi erről részletesebben beszél utánam. Most éppen néhány hónapja tárgyalásokat kezdtünk meg francia partnerünkkel, az Edivel, annak érdekében, hogy Belgiumban egy partnerséget építsünk ki néhány héten belül, a mikrostart kezdeményezést indítjuk útjára, amelyben az Európai Beruházási Alap az EIF is részt vesz. Körülbelül ennyit a BNPP-ről a mikrofinanszírozás kis világában. Most hadd térjek át néhány gondolattal arra, hogy a mikrofinanszírozás Európában hogyan is áll az európai mikrofinanszírozáshoz, mármint világméretű mikrofinanszírozáshoz képest. Európában jelentéktelen a mikrofinanszírozás a déli országokhoz képest, 150 millió vannak a déli országokban, egy millióan vannak a hitelesek Európában. Ami a tőke, tőkét illeti, kb. 2%-nyi az a tőke, amit biztosítunk Európában a hitelesek számára. Az európai mikrohitelezés a világgal összevetve mikroszkópikus méretű. Ugyanakkor meggyőződéssel valljuk, hogy valódi igény van a mikrofinanszírozásra, és a társadalmi válság csak erősítette ezt az igényt. Egy tanulmányt végzett a nemrégiben, néhány évvel ezelőtt az EI, amely úgy gondolja, hogy körülbelül 700 ezer hiteles igényelni a mikrofinanszírozást Európában 6,3 milliárd eurós tőke igényel. Úgyhogy még nagyon alábecsült szerintünk a 2007-es tanulmányhoz képest a mai igény miért? Két okból. Egyrészt ma körülbelül 80 millió európai az Európai Unió 17%-a él a szegénységi küszöb alatt, másrészt pedig nagyon sokan közülük dolgoznak. Egyéb iránt pedig az európai aktív társadalom 10%-a, azaz 24 millió ember ma munkanélküli Európában. Úgyhogy ezek az emberek mind ugyanúgy, mint a kelet-európai kontextusban a berlini fal leomlása után ezek az emberek kisvállalkozásokat kívánnak létrehozni, és ehhez mikrofinanszírozásra van szükségük mivel az államháztartások költségvetései egyre szűkülnek, át kell gondolnunk, hogy hogyan tudunk megválaszolni ennek, erre az igényre. És itt kell talán ikletet merítenünk a déli országok tapasztalatéból. Néhány napja az Európai Luxemburgi Platform, mikrofinanszírozási platform értekezletén voltam, 350 szakértő, több tucat intézményt képviselt ott, Luxemburgban, és tárgyaltunk arról, hogy milyen nagy üzeneteket közvetíthetnénk Európa felé, ebből hármat szeretnék most felsorolni. A kontextus fényében tudnunk kell, hogy a mikrofinanszírozás jelenleg Indiában és Apradesh államaiban igen mély válságba jutott. És a helyzet olyan intézkedések miatt került zsákutcába, amely az szerint a mikrohitelezési intézmények már kis hiteleket nem folyósíthatnak továbbá India adott államában, államaiban. Úgyhogy válságbe került a mikrofinanszírozás Indiában. És hát ennek alapján el kell gondolkodnunk azon, hogy a kamatlábak, milyen kamatlábak is. Ez a téma igen összetett tehát a kamatlábak kérdése. Európában, különösen pedig annak déli latin részén, igen, nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy mondjuk egy olyan kamatlábat kérünk egy hitelesről, hitelestől, a, ami 2-5 százalékot meghaladó lenne, amikor a hitelesek szegények. 500 éve vitatárgya már a kamatláb, 500 évvel ezelőtt a katolikus egyházon belül már egy vitát Olaszországban a zálogházak esetében lefolytattak. Egyrészt a domonkos rendbéliek azt mondták, hogy a kamatláb kiszabása bűn. Másik oldalon a ferencesek akik mikrohitel előfutárai voltak, hiszen zálogházakat hoztak létre, azt mondták, hogy a költségeket fedezni kell valamiből. 50 éven keresztül folyt a Domonkos és Ferences vita, aztán a pápa ö, egy tanács, egy pápai tanács során kimondta, hogy igenis a költségeket fedezni kell, így legitim, hogy kamatlábat szabjon ki, de észszerű legyen a kamatláb annak érdekében, hogy valamilyen szinten olyan gazdasági modellt találhassunk, amely életképes. Ez a régi vita még ma is követ minket a mai vitáinkban, a déli országokban a mikrofinanszírozási kamatláb átlaga kb. 30%-os. Bizonyos országokban 80%-ra is rúghat a kamatláb. A mexikóiak azt mondják, hogy 55% alatt még a költségeket sem fedezik az intézmények. Az igaz, hogy minél kisebbek a hitelek, a, annál inkább jelentősek a kockázati tényezők, és annál jelentősebb a relatív tranzakciós költség is, úgyhogy a vita valós. Megoldások léteznek, partnerségek, a PP partnerségek léteznek, de azért azt nem kell gondolnunk, nem szabad gondolnunk, hogy a mikrofinanszírozás úgy fejlődhet ki Európában, hogy a kamatlábak kétszázalékosak lennének. Ezt mondta előttem szóló kollégám is az európai modell, mármint a gazdasági modellről, Galusek úrnak. Igazából nem szabad illúziókban ringatnunk magunkat, ingyenesség a világon nincs. Második gondolatomat hadosszam meg önöket a felülvizsgálatról, a szabályozással és az önszabályozásról. A déli országokban a mikrofinanszírozási intézetek saját szabályokat dolgoztak ki egy olyan kontextusban, ahol mikrofinanszírozási jogszabályok nem léteztek. Ha megvizsgáljuk azon úttörő munkát, amelyet a, az, e, a, az egy Franciaországban elvégzett, már a bankok monopóliumát meg lehet kerülni, és engedélyt lehet kapni arra, hogy azért vegyen föl egy intézmény kölcsönt, hogy aztán hitelezzen. Ez egy kivételes helyzet Franciaországban. A Bázeli Bizottság konzultált egy évvel ezelőtt, konzultációt tartott, az eredményeket három hónapja tették közzé a felülvizsgálatról és a szabályzásról, a mikrohitelezés témájában egy 50 oldalas anyagról van szó. Összefoglalóan azt mondja a Bázeli Bizottság, hogy Egyrészt fontos a szabályozás, fontos, hogy specifikus szabályozással rendelkezzen a mikrofinanszírozás, ugyanakkor nem kell túlszabályozni sem a rendszert, tehát smart regulation, intelligens, spe, mikrofinanszírozás, specifikus szabályozásra van szükségünk, amely igazából a hasonló a magánszemélyeknek hitelező konstrukciókhoz. Franciaország példaértékű, mert a Bank de France szintjén már létezik, a Nemzeti Bank szintjén egy fajta megfigyelő központ, és mérehatóan megvizsgáltuk hogy milyen környezete van a mikrohitelezésnek. Franciaországban nem biztos, hogy ez minden európai országban így van. Harmadik aspektusról is hadd szóljak, ez pedig a mikrofinanszározás és az európai állampolgárok hozzáférhetősége ezen konstrukcióhoz. Vallom, hogy a mikrofinanszírozást csak akkor tudjuk előrevinni, ha a kisbefektetők hozzájárulhatnak a mikrofinanszírozás kiteljesedéséhez. Ma erre már lehetőség van bizonyos módon az internetnek. Hála vannak olyan internetes oldalak, például az USA-ban, a Baby Loan vagy Microworld Franciaországban, amelyek lehetővé teszik, hogy kis mikrokölcsönzők kölcsönt adjanak a mikrofinanszírozó intézményeknek. Szabályozott módon történik ez Franciaországban, és ez fontos. Ez egy lehetőség, az Európai Unió polgárai kölcsönözhetnek az interneten keresztül, de csak néhány kivétel van, Luxemburg és Hollandia például ilyen kivételek, még nem létezik a legtöbb országban ez a megoldás. A kiskereskedelmi bankok nem kölcsönözhetnek magán ügyfelek számára mikrohiteleket. Pedig bizony az ügyfeleknek nagy igénye lenne arra, Luxemburgban és Hollandiában ezt megtehetik, de másutt is, viszont a kiskereskedelmi bankok nem hitelezhetnek így módon. Miért? Azért, mert a szabályozó nem engedélyezi ezt számunkra, a beruházó védelme miatt. A gyakorlat pedig, a tapasztalat azt mutatja, hogy a kockázat terén és a szociális hatás terén igen korrekt eredményeket értek el a már ö, példaértékű országok. Néhány példát tehát hoztam, akkor most azt vizsgáljuk meg, hogy a progressztől, mint eszköztől mit várhatunk. Ugye arról beszéltünk, hogy a hitelesekből három évvel ezelőtt körülbelül 700 ezer lenne, és 6 milliárd eurós tőke igényük lenne. Ez valós igény tehát, viszont hogyan lehet a költségeket fedezni a mikrohitelezési intézmények részéről. A legtöbb mikrohitelezési, mikrohitelező intézmény, pénzintézmény ma nem jövedelmező tevékenységet folytat, és ezen el kell tűnődnünk, hogy hogyan lehetne feloldani ezt a helyzetet. Egy olyan szabályozói keretre van szükségünk, amely alkalmazkodik a helyzethez. Minden egyes tagállamban a szabályozóknak meg kell érteniük, hogy specifikus nem csak pénzügyi aspektusokból, hanem szociális aspektusokból is a mikrohitelezés világa. Azt is el szeretném mondani, hogy el kell kerülnünk, hogy olyan illúziókban ringassuk magunkat, hogy egyfajta varázspálcaként a mikrohitellel majd majd megszűnik a szegénység. A béke Nobel-díjas öt évvel ezelőtt igen lelkesedett a mikrohitelért. Mm, a világválság azóta beütött és begyűrűzött, úgyhogy valahol a tanulságokat le kell vonnunk. A mikrofinanszírozásban a likviditási ö, bőség nem feltétlenül kívánatos, a luxemburgi példa is így van, olyan gazdasági modellt kell felépítenünk egyet, együtt, amely e, tartósan fenntartható. Köszönöm szépen a meghívást, és várom kérdéseiket. Um, Köszönöm szépen. Még egy napirendi pontunk van az ebéd előtt az időjárás miatt ugye többen sajnos nem tudtak eljönni, de a következő előadónk Magyarországról érkezett eh, Újlaki András eh, úr. Neki adom meg a szót. Köszönöm szépen. Kicsit késtem, de azért ide értem. Bár nem volt szándékos, de azt hiszem, hogy vitába fogok bocsátkozni a eh, szomszédommal, ez remélhetőleg ezt majd ő is megtiszteltetésnek fogja érezni. Azzal a megalapítással kezdeném, hogy szeretném, hogyha ez az előadás arra lenne biztatás, hogy olyan mikrofinanszírozási intézeteket is hozzanak létre a romák elszegényedett romák segítésére, amely soha nem lesz nullszaldós, nem beszél arról, hogy nyereséges hosszú távon sem lehet, azaz nem önfeltartó intézet. A kérdés azonban az, hogy ez a modell ismételhető-e, jöhetnének-e létre, és érdemes-e létrehozni több ilyen programot. Az én tapasztalatom abból származik, hogy részt vettem a kiút program megtervezésébe és létrehozásába, ugye ez egy nem nyereség célú non-profit program, a DG Régió Roma kísérleti programjából kaptuk a finanszírozást, mikrofinanszírozási projekteket, projekteket biztosít forrást ez a főigazgatóság. Tehát ez a Roma pilotprogram rendkívül fontos a roma eh, integrációs mozgalom számára egész Kelet-Európában. A kiút program missziója, feladat az, hogy segítsen az elszegényedett, marginalizálódott embereknek, elsősorban romáknak abban, hogy javuljon a helyzetük, nagyobb méltóságban élhessenek. Ehhez pénzügyi szolgáltatásokat, tájékoztatást és szociális támogatást nyújtunk. Szeretnék most néhány másodpercig azzal foglalkozni, hogy kik is a romák. Talán ebben a teremben nem így van, de Európában és Európán kívül különösen eh, egyszerűen nem tudják, nem tudnak semmit a romákról. Ugye annyit talán, hogy színes ruhákban járnak, szeretik a zenét, a táncot, és nem szeretik a kötöttségeket, a hatóságokat. A helyzet Kelet-Európában azonban sokkal bonyolultabb, és ezért fontos, hogy beszéljünk erről. Magyarországon a lakosság mintegy 7-8 százaléka roma, ami közel egy millió embert jelent. A romák a rendszerváltozás, a 90-es rendszerváltozás legnagyobb veszesei. Ugyanis a kommunista rendszerben egy nagyon nyers, de azért jól megtervezett integrációs politika működött. A romák tulajdonképpen a nehéziparban dolgoztak, és a gyárudvarakat söpörték, a termelő szövetkezetekben is kaptak munkát. De amint lezárult a privatizáció, elveszünk a helyeket. Úgyhogy most a romák férfiak körében 35%-os a foglalkoztatási arány, a nők körében 20% ez legrosszabb arány minden csoport között. Veszélyezteti őket a szociális kirekesztés, a hagyományaik is megszűntek, hiszen amikor bekényszerítették őket a nehéziparba, akkor erre már nem volt lehetőség. Szegregáltan élnek, szegregált elkülönült gettókban, az iskolákban is nagy a szegregáció. A roma gyerekeknek csak 80 a nem roma gyerekeknek 80%-a végzi el a középiskolát, a roma gyerekeknek viszont csak 10%-a. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az érettségihez minél több roma gyereket eljuttassunk. Végül még egy eh, szám. A az utolsó eh, legalacsonyabb jövedelmi ötödben tartozik, ötödbe tartozik a eh, roma lakosság 70%-a. Ezért gondoljuk azt, hogy valamit tenni kell, ki kell találni valamit a romák megsegítésére. Az elmúlt húsz évben a kormányaink hát nem voltak igazán jók ebben. Volt, van, kitaláltak új szociális támogatási formákat, amelyek a kommunista időszakban nem léteztek, de az, hogy módosítgatták, változtatgatták a szociális szolgáltatásokat, juttatásokat, ellátásokat, az igazából nem segített megoldani a problémát. Ezért néhány barátommal, hiszen ez egy magánkezdeményezés, ez a kiút program, azt gondoltuk, hogy ki kell találni valamit. Elolvastuk egy híres könyvet, és azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk. Van egy lakossági bankár, aki a Raiffeisen banknál dolgozott egyébként korábban, van egy nagy ingatlan fejlesztő, és több szociális területen dolgozó, a Dölöjten Tus egyik fő partnere tervezte meg tulajdonképpen a programot, saját pénzükből indítottuk útjára ezt a programot, és azután a régió, régió főigazgatósághoz benyújtottunk egy finanszírozási, támogatási kérelmet, és ezt meg is kaptuk. Alapvetően fedezet nélküli kölcsönöket folyósítunk, ez a magyar szabályozásban igazából nem is lehetséges, majd még kitérek a magyar szabályozásra. 3500 eurós nagyon kis összegű a kölcsön összege. A célcsoportunk elsősorban eh, képzetlen, munkanélküli, van roma, lehetőleg nő eh, ügyfelek, eh, csak jövedelem szerző tevékenységre folyosítunk kölcsön, tehát mondjuk lakásépítésre nem, csoportos hiteleket adunk, minimálisan négy, maximum hét ember kell, hogy legyen a hitelt felvevő csoportban, és így a csoport nyomása helyettesít tulajdonképpen a hiányzó fedezetet fokozatos a folyósítás, tehát először a csoport első tagja kapja meg a kölcsönt, és amikor ő elkezdi visszafizetni, akkor kapják a sorban a többiek. A visszafizetés, a törlesztés hetenként történik, bátorítjuk a megtakarítást. Jelenleg elég drága ez a program, 10% marzsról döntött beszéltünk, tehát a e, hitel, a kölcsön és a, és a megtakarítási kamatlap közötti különbség 10 százalék. Magyarország elég bonyolult, nehéz ország. Talán mindenki ezt gondolja a saját hazájáról, de mi tényleg azt gondoljuk, hogy nagyon nehéz ország, mert borzasztóan bürokratikus és túlszabályozott. E, például bank bankok igazából nem érdeklődnek a szociális célú mikrofinanszírozás iránt. Mi létrehoztunk egy ilyen MFI-t, viszont a szabályozó hatóság nem tehát nem teszi lehetővé tulajdonképpen az ilyen típusú ö, hitelezést. Hogy rövidre zárjam, ezért kellett egy duális struktúrát kialakítanunk. Van egy lakossági bank, a Raiffeisen, és az MFI-től teljesen elkülönülő szervezet, a bank végzi a könyvelést, az egész program számára finanszírozzák és működtetik, ugyanis hát a kormány finanszírozást ígért nekünk, a kölcsönnek megfinanszírozást megígérte, de hát nem kaptunk semmit. Ezért ez tulajdonképpen a Raiffeisen számára egy társadalmi felelősségvállalási program, és eh, maximum 500 millió forintot, 2 millió eurót bocsájtottak rendelkezésünkre, ennyi forrás rendelkezésünkre, és eh, fedezik a vesztességet is, a, bebuk, a buk hitelek, bebukott hitelek vesztességét is, ezért kellett a 10% eh, marzs. Egy ettől hát, teljesen elkülönülve működik az MFI, mi foglalkoztatjuk azokat a munkatársakat, akik kimennek, elmennek az ügyfelekhez, és ott megszervezik a célcsoportjainkat. Soha nem gondoljuk, hogy valaha nyereséges lehet egy ilyen konstrukció, vagy ez a program akár 20-30 ezer vagy 100 ezer ügyfelünk is lenne a bebukott hitelek miatt és a költségek miatt nem, hogy nyereségesek nem lennénk, még nullszaldósak sem soha, lehet, hogy ez arrogáns hozzáállás, de ugye mindenki, aki ebben részt vesz, máshol nyereséges. Ugye a bankár kollégánk a bankban nyereséges, bár idén nem, de jövőre már hát a nyereséges lesz a bankja, az ingatlanfejlesztő is máshol keresi meg a pénzét, tehát nem vagyunk arra kényszerítve, hogy olyan kölcsönportfóliót állítsunk össze, amiből csak 10% jut a romáknak, csak azért, hogy elmondhassuk, hogy jó, mi nyereséges vállalkozás vagyunk. Ez egy elég speciális szolgáltatás, hogyha eh, valaki, aki máshol nyereséges egy ilyent bevállal, akkor hagyjuk, hogy csinálja. A szociális hatás eh, a eh, célunk. És majd később még visszatérek talán erre. Hiszünk abban, hogy ezt számszerűsíteni is lehet. Ugye a kölcsönfolyósításának megvan a költsége. Ez számokban kifejezhető, majd a kísérlet végén ezt számszerűsíteni is fogjuk. És hogyha ez a szám kisebb, mint az a haszon, amit egy munkanélküli család húz ebből, és az, hogy nem kell nekik mondjuk ellátásokat biztosítani, és ők meg tudják fizetni a TB járulékokat. Tehát, hogyha ezt mind kiszámítjuk, akkor számszerűsíthető, hogy mennyi költséget bír elviselni ez a program, hogy mennyi eh, a szociális hatásának a eh, produktuma. Hoztunk egy döntés. más országban lehet, hogy ez nem annyira dramatikus, eh, drámai, de Magyarországon drámai döntés. Csak törvényes vállalkozásokat finanszírozunk. Tehát olyan embereket, akik regisztráltatják magukat munkanélkülinek, borzasztó sok a bürokratikus akadály, amivel szembesülnek, ez nagyon nehézé teszi ezt számukra, de úgy döntöttük, hogy nem akarunk a fekete piacon dolgozókkal foglalkozni. Vannak olyan bankok Romániában, Macedóniában, akik ezt megteszik romákkal kapcsolatban, de mi azt mondtuk, hogy ha nem sikerül sikerül kifehéríteni ezeket a vállalkozásokat, vagy behozni őket eh, a fehér gazdaságba, akkor nem csináljuk. És szeretném elmondani, hogy miért olyan borzasztó nehéz eh, a fehér gazdaságban, a legális gazdaságban eh, vállalkozást alapítani egy munkanélküli roma mondjuk kb. 100 euró szociális ellátást kap, és a családnak ebből kéne megélnie. Viszont attól van attól kezdve, hogy regisztráltatja magát önálló vállalkozónak, a kormány, vagy az APEC feltételezi, hogy van, rendelkezik egy minimál, minimál bérrel, ami mondjuk 300 euró, és akkor ennek alapján kell TB járulékot fizetnie. Tehát az első naptól kezdve, még anélkül, hogy egy filért is keresett volna, hogy bármilyen forgalma vagy árbevétel lett volna, már megfizettetik vele a társadalombiztosítási járulékot és hogyha regisztrálni akarja magát mondjuk vándorkereskedőként, zöldséget árul, akkor egy vizsgát kell letennie, és eh, ahhoz, hogy eh, vizsgázni engedjék, eh, tanulnia kell például üzleti angolt, 70 órát. Hát kérdék el, hogy egy fél cigány, asszony, aki zöldséget akar árulni, ahhoz, hogy regisztráltathassa magát és fizethessen TB járulékot, le kell tennie egy angol nyelvvizsgát, ami hát üzleti angolból ráadásul, Szóval ez a problémánk, és ezt meg kell oldanunk, a bürokráciát le kell építeni. Úgy dolgozunk, hogy először meghatározzunk, rom, találunk roma gettókat vidéken, falvakban és városokban is. A szociális munkásaink kimennek oda, ott nem is kell kérdezni, hogy ki roma, ki nem, mert többnyire akik ilyen gettókban élnek, azok romák. Ha véletlen nem, akkor persze ők is részt vettek a programban. Összehozzuk ezeket a csoportokat, hogy legyen kohézió a csoportban, ennek érdekében hetente találkoznak ezek a csoportok. Erre nehezen indul a dolog, kevés a bizalom, de a végén rendszerint működnek ezek a csoportok. A tervezők gondolata az volt, hogy az ilyen erőfeszítéseket, amelyek hát eddig nagyon alacsony szinten működtek, most igazi jó üzleti tanácsadással párosítsuk, hiszen megkérdezzük, hogy miért gondolja, hogy ez a vállalkozás nyereséges lehet-e, biztos-e abban, hogy vissza tudja fizetni a kölcsönt, biztos-e abban, hogy hetente tud-e törleszteni, és így tovább. Tudja-e, hogy hogyan kell egy számlát nyitni, hogyan gondolja azt, hogy mondjuk ha akar egy autót vásárolni a vállalkozásában, akkor meg tudja fizetni, vagy tudja, hogy arra biztosítást is kell fizetni. Tehát van egy ilyen gyakorlat, üzleti tanácsadás. Ilyesmivel no, soha, nem szembesültek az ügyfeleink. Lehet, hogy mikrofinanszírozási tapasztalatuk van. Fel megkérdezték őket, hogy akarnak egy pénzt, azt mondták, hogy igen. Aztán egy idő után visszatértek ezek az emberek, hogy visszafizetessék velük a pénzt, aztán vagy volt pénz tudjuk, vagy vissza tudták fizetni, vagy nem. Mi teljesen másképpen dolgozunk. Nagyon komolyak a sikerkritériumok, amiket meghatároztunk magunknak. Azt mondjuk, hogy ha csak a kölcsön 70-80%-át nem fizetik vissza, akkor nem fogjuk ajánlani ezt a programot. ismerik a dél-kelet-ázsiai programokat, ugye 90-95%-ot szerintem sose fogunk elérni, de hogyha 70-80 százalékot sem fizetnek, vissza, nem fizet, 70-80%-ot visszafizetnek, akkor a 10 százalékos marsból azért lehet, lehet működtetni a programokat. azt akarjuk, hogy a törlesztőképes ügyfeleink vegyenek fel újabb kölcsönt, mert ez annak a jele, hogy működik a vállalkozásuk. Akkor kapnak egy második kölcsönt, további kölcsönt. És szeretnénk mérni a program szociális hatását. De tudni akarjuk, hogy mennyibe kerül a kölcsön, és hát elméletileg meg mekkora segítség számszerűsítve is ez a program, mennyiben tehermentesíti az államot attól, hogy különböző ellátásokat fizessen, illetve hogy ezek az emberek akkor képesek lesznek TB járulékot fizetni. Egy monitorozási eljárást is létesített a DG régió. Mérni kell az erőfeszítések eredményességét, és hát majd jóvá hagyják azt, amit mi mondunk. Még valamit hagy mondjak el. Nagyon felemelő tulajdonképpen elmenni ezekbe a falvakba, ahova elkezdtünk járni ugyanis ott általában zárt ajtók mögött éltek az emberek borzasztó körülmények között. Hát hogy lehetne másképpen megélni 100 eurónak kevesebb pénzből. Ugye feketén dolgoznak, becsapják őket a munkáltatók, senkiben nem bíznak. És amikor mi oda megyünk, lassan, de elindul egy változás, elkezdenek eljönni a heti megbeszélésre, ott már kicsit viccelődnek egymással, és azt hiszem, hogy nagyon nagy átalakulásért értünk el ezekben a kis közösségekben. Néhányan már nevetnek, és akik eljönnek hozzánk, elmondják, hogy jó, ezek ugyanúgy becsap, becsapnak, be fognak csapni titeket, elveszik majd a pénzeteket, a, a, a lányotok dolgokat. Tehát így próbálják húzni egymást, de mikor eleinte, mikor elkezdenek járni, és az ülés a megbeszélésekre, de aztán megkapják az első kölcsönt, és persze lesznek olyanok, ahol ugye rögtön jönnek a családtagok, és azt mondják, hogy most megkaptad a pénzt, most nekem, nekem is kölcsönözhetsz, és hogyha ezt nem teszi meg, át, akkor néhány ember bizony meg is vernek, jó, alaposan. Most átugrok egy-két részt, mert már túl hosszasan beszélek. Igazából, amit még fontos, ami fontos dolog, az az, hogy nem számíthatunk arra, hogy nyereségesen működjön egy ilyen szervezet. Más utakon járva, hogyha nem az lenne a célja, ami nekünk, akkor talán lehetne nyereséges, de így nem. Nem tudok eleget a progresszről, de azt hiszem, hogy az Európai Uniónak el kellene gondolkoznia azon, hogy talán hozzanak létre olyan struktúrákat, amiből lehetne finanszírozni a működési költségeket. Ugye nekik a finanszírozás megvan, a rajfejezen, ha működőképes lesz a dolog, akkor növelni fogja a forrást, és biztos vagyok, hogy a BNB Paribas Budapest irodája is nagyon szívesen részt venne majd ebben a programban. Már jelezték az érdeklődésüket. Tehát a bankok ezt szívesen csinálják, a, a finanszírozási oldalt, csak a munkát nem akarják, az igazából nem érdekli őket. Tehát a finanszírozás meg lenne, de a működési költségeket fedezni kell, és ez sok pénz. Remélhetőleg a Világbank és a UNDP majd elfogadják, amit mondunk, és támogatni fognak minket, és sikeresek leszünk. Köszönöm. Köszönöm. És mielőtt a kérdésekre rátérnénk, még hallgassuk meg Zaki urat 10 percben próbálja meg betartani az időt. Francia fogok beszélni. Je représente ici, euh, madame... Köszönöm. Novák asszony helyett vagyok itt, aki sajnos egészségügyi okokból nem tudott eh, Párizsból ide utazni, úgyhogy helyette szólok. Még mielőtt magáról a eh, érdemben szólnék a kérdésről. Néhány eh, kontextuális háttérinformációt hadd adjak meg az európai mikrohitel helyzetéről. Körülbelül 20 éve a mikrohitel egyre jelentősebbé válik Európában, minden demokráciájában a kontinensnek miért. A szolgáltatások kifejlődnek, eh, bizonyos államokban eh, az ipari eh, hálózat egyre inkább visszaépült, és a szolgáltatások fejlődtek ki, egyre mm, jelentősebbé vált a magánvállalkozások mm, kiteljesedése, és hát a gazdasági válságok is sújtották Európát, ezért egyre jelentősebbé vált a mikrohitel igény. Ahogyan Emmanuel de Lüccel elmondta a BNP Paribától, a bankok, a kereskedelmi bankok és egyre inkább érdekeltekké váltak, hiszen egy potenciális piacot láttak benne, és társadalmi felelősségvállalásukat is e téren kívánták kifej, ki teljesíteni. Egyrészt tehát a bankok is érdekeltek, váltak, másrészt pedig az tagállamok és az európai intézmények is érdeklődni kezdtek e téma iránt. Számos innovatív eszköz született Európában, így kis mikrohitelfolyósító pénzintézetek tucatjai jöhettek részre. 2007-ben a e, mikrohitel fejlesztési európai kezdeményezés is napvilágot rátott, 2009-ben az EBA 20 millió eurót folyósított, majd 2010-ben 100 millió eurós költségvetés, bocsátottak a mikrohitelek rendelkezésére. A Jasmine is létrejött 2009-ben, valamint technikai segítségnyújtás is megvalósult, de hát ezen kezdeményezések ellenére a mikrohitelezés még mindig nem igazán teljesült ki. Bizonyos akadályai vannak ugyanis annak, hogy a mikrohitel tovább léphessen, és ezeket az akadályokat most már el kell gördíteni az országokban a hitelek útjából. Van még nagyon sok olyan tagállam, ahol sem a szabályozási, sem az intézményi keret nem létezik a mikrohitelek támogatására. Egyrészt a pénzügyi szabályozás nem megfelelő még az országainkban, az imént már hallottunk róla, ami a kamatlábak plafonértékét jelenti, egyenlőre még nincs megoldva a kamatlábak kérdése a hitelfelvételhez, másrészt pedig a hitelfelvétel a hitelezéshez sem megoldott még. azonálló vállalkozások kérdéskörét sem sikerült meg, megoldani, nem megfelelő még a státusza, jogállása a legtöbb tagállamban az önálló vállalkozásoknak és a kis bevételt generáló kis vállalkozásoknak. Fontos lenne, hogyha jelentős pénzügyi eszközöket mozgósítanánk, Tudjuk, hogy 2007-ben az európai kezdeményezésnek hála előrelépések történtek, Jasmine és a Progress lehetővé teszik, hogy a pénzintézetek ér, alacsony kamatlábak mellett hitelportfóliót vezessenek be, és hogy technikai segítségnyújtást is nyújthassanak a kis mikrohitel folyósító pénzintézeteknek. Egy példát szeretnék önökkel megosztani, hogy illusztráljam, miről is beszélek. Egy szociális célú mikrosztárt vállalkozást hoztunk létre a francia Adi a BNP Paribas Fortis belga, és nem sokára az Európai Beruházási Alap segítségével. A Mikrostartot jogilag nem régiben, 2010. szeptemberében hoztuk létre, és egy régi együttműködés gyümölcseként születtünk meg, az ADI és a BNP Paribas fogtak össze, és úgy döntöttek, hogy egy olyan mikrohitel folyósító pénzintézetet hoznak létre, amely már Brüsszelben itt, januárban, 2011-ben fogadhatja első ügyfeleit. Ez a kísérleti projekt most két brüsszeli negyedben jelenik meg fiókintézettel, 1,2 millió eurós indulótőkével, ezt egyrészt a BNP Paribas Fortis hozza be, másrészt pedig reméljük nem sokára az EBA is hozzájárul az alaptőkéhez az ADI szakértelmét hozza be ebbe a vállalkozásba. A tőkéjén kívül a BNP Paribas Fortis 42 hónapos futamidővel 750 ezer eurós hitel portfóliót is biztosít. Reméljük a Progress is majd 75%-ban támogatja a hitelportfóliót, garanciális oldalát, és 2010. decemberétől majd részvényesévé is válhat a vállalkozásunknak. A Mikrostart együttműködésben egy olyan fiók hálózati modellt kíván létrehozni, amely újító jellegű Európában, igen, újító jellegű, hiszen magán és állami partnerségben valósul meg, és kísérleti szakaszunkban már 800 új ügyfelet szeretnénk megcélozni. Az egyik célja a vállalkozásunknak, amit el szeretnénk érni, az az, hogy bemutassuk, hogy a mikrostart gazdasági modellje képes már 2017-től az önfinanszírozásra és tartósan hosszú távon életképes lesz majd ügyfeleink érdekeit szolgálva természetesen. Ugyanakkor bizonyos előrelépéseket kellene még tenni annak érdekében, hogy kiteljesedhessen a mikrohitel megoldása Európában. Három kihívásnak kell megfelelnünk e célból. Ezeket azonosítanám most be. Az első ilyen kihívás a következő az európai intézmények olyan támogató programokat kellene, hogy bevezessenek és végrehajtsanak, amelyek a kis mikrohitelpénzintézeket támogatják. Lehetőség lenne, hogy valóban kifejlődhessenek a pénzintézetek. Egyenlőre léteznek már eszközök, de a kisméretű pénzintézetek nehézségekkel küzdenek, mert annyira szofisztikáltak a mai európai eszközök, hogy ahhoz eh, nehezen férnek hozzá, és további kiegészítő pénzeszközök hozzáférésére sincs lehetőségük. Egyszerűsíteni kellene csomag formájában a megoldásokat annak érdekében, hogy eh, a megfelelő pénzügyi eszközöket ők is biztosíthassák, hitelekkel, garanciákkal, másrészt pedig egyfajta olyan ö, nem visszatérítendő szubvenciót, indító szubvenciót is kaphatnának az, az európai intézményektől, amelyekkel ö, megfelelően megkezdhetnék tevékenységüket, persze, hogyha ezt ö, korrekt bizniszplánok támasztják alá. A Single Market Act és Small Business Act végrehajtásának keretében felül kellene, tehát a Single Market Act végrehajtásának keretében felül kellene vizsgálni a Small Business Actot is, és az önálló munkavállalói megoldásokat is át kellene gondolni és bátorítani kellene. 2009 óta már a magánvállalkozói státusz egyfajta beindításán keresztül számos több ezer, több százezer olyan munkahelyet hoztak létre az európai kisvállalkozók, főleg Franciaországban, a, amelyen keresztül valóban az európai kisvállalkozást lehetne felölelni. Olyan szabályozói keretre van szükségünk, amelyel anélkül, hogy szakképesítéssel rendelkeznének a fiatalok vagy önálló vállalkozók, akkor is létrehozhatnák vállalkozásaikat. A harmadik kihívás egy olyan javaslatra vonatkozik, amely a mikrofinanszírozás mint olyat jogállásában egyszerűsítené. A Social Coalition Angliában, Belgiumban is létezik egy ilyen mozgalom. Úgy tűnik, hogy valóban szükséges lenne, hogy szociális jellegű fellépést ö, valósíthassunk meg, tartósan lehetne magán és, és privát pénztőkét generálni, és mikrofinanszírozásra fordítani. Fontos lenne, hogy szociális vállalkozás formájában európai szociális célú európai státusz is részre jöhessen egy jogállás a mikrohitel folyósító pénzintézetek számára. Többféle modell létezik, miért ne lehetne egy ilyen is. Záró gondolatomként biztos, hogy a gazdasági átállást a mikrohitel segítheti a mikrovállalkozók számára, munkahelyeket teremthet, és a nehézségekkel küzdő vállalkozásokat is támogathatja. A mikrohittel gazdasági demokratizációt segít elő, az emberek, az állampolgárok saját sorsukat ö, ö, kezükbe veszik és alakítják. A jövőbe vetett bizalmat is segíte, segíti a globalizált világban Európa. Európának szüksége van erre. Köszönöm. Köszönöm szépen, és azt is, hogy betartotta az időt. Ugye azt tűztött ki célul, hogy délben megpróbáljuk befejezni a hearinget, hogy aztán a roma témát előre vehessük. Sazlovjeszka asszony az első felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok ahhoz, hogy ilyen kiváló szakértőket tudtunk a panelbe meghívni, és úgy tűnik, hogy, hogy jó ö, tradíciókhoz térünk vissza ezzel. Köszönöm a kiváló expozíkat, az előadásokat, hiszen a végrehajtásnak a szintjéről hallottunk a mikrofinanszírozás területén, Hogyha meghallgatjuk azt, hogy a mikrovállalkozások milyen pénzeket dolgozhatnak, milyen igényeket támasztanak, akkor meglep, hogy mennyire alacsony szintű a, a befogadás, az abszorbálás. Ezek szerint nem elegendő az információkampány, nincs elegendő információ, amihez hozzáférhetnek az érintettek, tehát a potenciális kedvezményekhez ezek szerint nem jutnak el ezek az eszközök. Úgy tűnik, hogy tisztázni kellene mást is, amely egyébként engem eléggé aggaszt. Azt hallottuk, hogy Kelet-Európában eh, eh, a pénzeszközök nagy része arra kerül felhasználásra, hogy a romákat támogassák, miközben Nyugat-Európában a gazdasági növekedést igyekeznek ezzel szolgálni. Az aggaszt ebben, és nem akarok itt a romák ellen szólni, félre ne értsenek, hiszen olyan országban érkezem, ahol német és roma kisebbség is él szép számban. Nagyon jól tudjuk, hogy hogy kell ezekkel az etnikai kisebbségekkel együtt élni. Jók a kapcsolataink a romákkal, szinte modellértékű a magatartásunk a kooperációval kapcsolatosan a romák tekintetében. Ahogy Elucel úr elmondta, háromszoros is lehetne az az igény, pénzben kifejezve, amire valóban szükség lenne. Tehát a mikrohitel valahol nagy rizikót is hordoz, mert magasak a, az igazgatási költségek. Nos, hát miután ez tény, úgy gondolom, hogy biztosítani kellene az, hogy hatékonyan kerüljenek felhasználásra ezek a pénzeszközök. A kérdés az, hogy van-e monitorozás a tekintetben, hogy hogy kerülnek felhasználásra ezek a pénzek. Amennyiben ez így lenne, akkor azt gondolom, hogy jobb megoldásokat találhatnánk a jövőre nézvést. Egyetértek Galuszek úrral, aki elmondta, hogy azok a szervezetek, amelyek az üzleteket támogatják, tulajdonképpen eléggé kaotikus állapotok közepette dolgoznak. Ezért érdemes lenne osztályozni ezeket, és valahogyan hierarchizálni őket. És megfelelő módon, standardizáltan támogatni az üzleteket. Nem tudom, hogy van -e erreféle, erre vonatkozó eszköz, elképzelés, megközelítés, hogy ezt meg tudjuk teremteni. Laki úr, remélem, hogy helyesen mondtam ki a nevét, példáit a saját projektjeiben nagyra becsülöm. És itt úgy tűnik, hogy tulajdonképpen az ész és a szív kerül összekapcsolásra, amikor ezeket a programokat hajtják végre. Azt gondolom, hogy ezeket a jó gyakorlatokat, legjobb bevált gondolatokat tényleg meg kell osztani mindenkivel, hiszen iskolát teremthetnek vele. Morán képviselőasszony következik. Ö, most Köszönöm szépen. Én is el szeretném mondani, hogy mennyire érdekes volt a ma délelőtti meghallgatás. A szakértők, valódi szakértők. Átgondolt ö, megfontolásokat és gyakorlati aspektusokat is megosztottak velünk. A szakértőinkhez címeznék egy kérdést. Elmondták, hogy mennyire nehéz a legszegényebb rétegekhez eljutni célirányosan. Volnának-e statisztikáik arra vonatkozólag, hogy a szegény asszonyok, nők milyen mértékben, milyen arányban használják föl a mikrohiteleket nemzetközi szinten. Úgy tudom, hogy inkább a nők a kedvezményezettjei a mikrohiteleknek. Mi a helyzet a nők és Európa terén? Rőter asszony. Schröter asszony. Köszönöm szépen. Hát egyértelmű vált számomra, hogy a magyar példa is nagyon szépen mutatja, hogy mennyire jól lehet támogatni és előmozdítani a mikrohiteleket. Azonban azon csodálkozom, hogy a progressben ennyire kis volumenű tulajdonképpen ez a fajta támogatás, és a szociális alapból ezt nem lehet megvalósítani. Vannak támogatások más területek, ahol szükség lenne támogatásra, és úgy tűnik nekem, hogy a progress facilitás lehet, hogy túlságosan korlátozott, viszont a magyar projekt mindenképpen támogatásra érdemes, és több évre is, ugye 7 évre igénybe vehető a szociális alap. Ezért csodálkozom, hogy ezt a lehetőséget nem használják ki, amit a szociális alap biztosít aztán azért el kell mondanom az is, hogy meglep, hogy mennyire nehézkesen és lassan indul be ez a folyamat. Akik a felhasználókról szóltak, és a mikrofinanszírozási hiteleknek az odaítélésével azt hallottuk, hogy ez egy veszteséges ágazat, míg a beuruházási ágazat inkább azt mondja, hogy további pénzeket szeretnének még ide csatornázni és folytatni ezt a munkát. A kérdés tehát az, hogy hogy lehet ezt összeegyeztetni a közbeékelt intézmények akkor hol foglalnak helyet? Ők, ők azok, akik a rizikót viselik, vagy pedig ki viszi el a balhét, hogy úgy mondjam, a végén, ha bebukik egy hitel. Ha veszteséges vállalkozásokról beszélünk, akkor nyilván ezek nem fognak profitot termelni, és ez a beruházási alappal kapcsolatban nagyon is érdekelne, hogy ezt hogy oldják meg a beruházási alap, a beruházási bank elnézésképp kérek, hogyan oldja meg, mivel én tudom, hogy a rizikót nem hajlandó például a beruházási bank magára vállalni, ezért kérdezem, hogy akkor ki, kié ez a rizikó. A végén mindjárt, amilyen röviden csak lehet, hiszen mindjárt kifutunk az időből, és láttam, hogy jegyzeteltek, a, az itt lévő szakértők, és hát kérném szépen, hogy majd írásban válaszoljanak e-mailben, hiszen a roma témát szeretnénk mindenképpen megbeszélni. Nagyon sok törlés volt, nem mennek a repülők, nem mennek a vonatok, ezért négy órára irányoztuk elő, hogy befejezzük a mai ülésszakot, hogy mindenki visszaérjen. Úgyhogy ezért King, Gönc Kingának megadnám a szót. Közben itt van egy közbeszólás, hogy nagyon fontos témák kerültek felvetésre. Thank you very much. Uh, I, I will be really short. I have... Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Számos kérdésem volt az elején, uh, néhányra kaptam választ, több minden nyitva maradt. Azt gondolom, hogy ez a meghallgatás nagyon érdekes volt több tekintetben is. Egyrészt uh, szeretném aláhozni, hogy a mikrofinanszírozási facilitás gyógyír lenne mindenre. Mi nyilván minden szociális problémát nem tud megoldani. Laki úr prezentáció nagyon világosan megmutatta, hogy ez egy olyan eszköz, ami hatékony lehet a hátrányos helyzetűek számára, a szociálisan kirekesztett csoportok, mint például a romák számára. De azért van egy félreértés, hogy hogy közép-kelet-európai térségben szinte kizárólag roma csoportok kapnák meg ezt a támogatást. Ez nincs így, ők egy részét kapják meg a, en, ezeknek a pénzeszközöknek. Mindaközben persze a romák is egy hátrányos helyzetű csoport. A szervezés, hogy még több embert, potenciális ügyfelet érjenek el, erre van lehetőség, és ezt, ezt támogatni kell. Schröter kollega már elmondta, hogy a kezdeti megközelítés az volt, hogy a szociális alap a mentori, mentorálást, a, a képzést is fölvállalja majd, annak érdekében, hogy a célcsoportokhoz jobban eljusson ez a pénzeszköz. Amennyiben nem érjük el a célszemélyeket, akkor tulajdonképpen értelmetlen kidobott pénzről beszélünk, és nem vagyok még abban biztos, hogy parlamentként vagy szakbizottságként a progresszből erre a programra hajlandó-e pénzeszközöket csatornázni. Még egyszer mondom, a két százalékos kamatot úgy gondolja, hogy nem realisztikus, de azért én más számokról is tudok, 2,75, század százalék is fölmerült. 2-től 75 százalékig terjedő, tehát nagyon nagy a szórás, nagyon nagy az olló. Úgyhogy én várom az első beszámolót az előrelépésről, a megvalósításról, és bízom abban, hogy a kommunikációs erőfeszítéseket megteszik, hogy a megfelelő közvetítőket megtalálják, Gondolok valóban arra, hogy a potenciális célszemélyeket, ügyfeleket elérik. És Rőtel asszonyt támogatom, hogy nagyon lassú még a megvalósítás. Tudom, hogy időigényes egy ilyen program beindítása, és tudom, hogy segítik a, ott helyben az embereket. És lényeges lenne, hogy a szociális alappal kombinálva a működési költségeket fedezni lehessen, hiszen akkor a programok tényleg a hozzáfűzött reményeket, hozzájuk fűzött reményeket beteljesítetek. Én várom azt, hogy a következő beszámoló kiegyensúlyozottabb lesz. Elnök, köszönöm szépen. Sajnos nincs több időnk, és mivel a Roma ügyben itt van az illetékesünk, akinek el kell menni 12.30-kor, muszáj ezt a napirendi pontot most előrevennünk. Úgyhogy elnézést kérek azért, hogy most ugrunk egyet, köszönet a szakértőknek. Szeretném kérni, hogy lehetőség szerint e-mailben a titkárság felé intézzék a válaszaikat, és akik a kérdéseket feltetik, azokhoz el fogjuk jutatni a válaszaikat. De természetesen nagyon várjuk a többi szakbizottsági tag számára is a válaszokat lettek volna bizonyára másoktól is, ha itt lehettek volna rossz idő ellenére, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak egy ilyen pocsék időjárási napon. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt mindannyiunk számára ez a megállapodás. Köszönöm szépen. Azonnal megadom a szót Gönc Kingának. Kinga, uh, to speak, uh, to present the report. Hogy elővezesse a Roma ügyi témát. Négy percre korlátoznám a felszólalási időbet, és aztán a LIBE szakbizottság, mint illedékes bizottság három percet fog kapni. Mindenki más pedig a felszólalásokban kettő-kettő percet. I try to be very... Jó, megpróbálok nagyon rövid lenni. Bár itt az előző meghallgatással azért vannak érintkezési pontok, mint a közben persze nem teljesen azonos. Nos, ami a tartalmat és a körülményeket illeti, a mi szakbizottságunk az 50-es cikk értelmében illetékes az ügyben. Elég későn derült ez ki, tehát a véleményemet tulajdonképpen még azt megelőzően meg kellett fogalmaznom, hogy az elnökök értekezete ezt a döntést meghozta volna. A végső verzió, Járóka Livia jelentése nemrég készült el, és valahogyan majd koordinálni kell az erőfeszítéseket. Azt gondolom, hogy nagyon fontos erőfeszítésekről van szó. Tegnap volt egy meghallgatás, illetve tegnap előtt a Libében ebben a témában. És a másik feladatunk az lesz, hogy koordináljuk a saját ütemezésünket a bizottságéval. A bizottság azt mondta ki, hogy a follow-up közleményüket az előző té- roma témában április 9-ére tűzik ki, úgyhogy ennek első verzióját meg kéne, hogy kapjuk, mielőtt a saját verziónkat véglegesítenénk. És akkor a koordináció azért megvalósulhatna. Miután a magyar elnökség számára az egyik fontos prioritás ez a téma. Az Európai Tanácson is sorra kerül ez, júniusban kerül majd napirendre. Tehát az ütemezés tényleg nagyon fontos. Most pedig, ami a tartalmat illeti, rövid leszek, nem akarok mindenre kitérni, hiszen mindenki előtt ott van a dokumentum, és megvannak ugye az összes nyelven a fordítások. Nem akartam a véleményben nagyon sokat szólni a, azokról a fontos területekről, mint a szociális integráció, a romák szempontjából, hiszen erről volt szó korábban, hanem inkább a módozatokról, hogy hogyan lehetne végrehajtani ezeket a célkitűzéseket. tehát hogy a finanszírozás, EU-s finanszírozási eszközöket hogyan lehetne felhasználni, nem annyira mennyiség a, a kérdéses pont, hanem hogyan érjük el ezeket a kedvezményeket, milyen programokat kellene finanszírozni, támogatni ezekből az alapokból, komplexebb, átfogó módon kellene, rugalmasabban kellene megvalósítani a finanszírozást. Főleg, hogy a fejlesztési célzatúak ezek a fejlesztések. Tehát más megközelítése, más magatartásra van szükség e tekintetben. A nemzeti stratégiákban 2020-ra kellene, hogy legyen egy külön fejezet a szegénység visszaszorítására, ezen belül a romák tekintetében. Szükségünk lenne olyan adatokra, amely nyilván az adatvédelmi dosszéra alapul, illetve nyomon kell követni, hogy hogyan kerülnek felhasználásra a pénzalapok, és a nemzeti szervezeteket, mint az OECD, nemzetközi szervezeteket, illetve nemzeti szervezeteket is fel kellene szólítani, hogy a szegregáció elleni harcról adjanak számot, megfelelő monitoring működjön, megfelelő tényezőkre alapozva a keresztfinanszírozásnak a szabályzási keretét kellene megváltoztatni a bizottságnak, és EU-s, nemzeti és helyi szenten a finanszírozási eljárásokat is egyszerűsíteni kellene, csökkentve a bürokratikus terheket. A módosítókat várom, azt gondolom, hogy kompromisszumos módosítókká lehet ezeket összefogni, a libével karöltve, hogy egy tényleg kiegyensúlyozott dokumentummal a tanácsot és a bizottságit is valamelyest befolyásolni tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. No, hát nagyon komplex témáról volt szó, köszönöm, hogy az időt azért nagyjából sikerült betartani. Most pedig a Libel Szakbizottság képviselőjének, Járóka asszonynak adom meg a szót három percben. Köszönöm szépen, főleg azt, hogy beszélhetek ma erről a témáról, de hagy mondja köszönetet Gönc Kingának is, az árnyékfelelősnek, ezért a nagyon alapos véleményét. Azt gondolom, hogy amiket eh, a véleményben megterv, eh, megnevez, azokat eh, abszolút módon tudom támogatni, de ha megengedi, akkor visszamennék ezekre a pontokra, és reflektálnék rájuk. Az első és legfontosabb pont ebben a véleményben az a pénzre vonatkozik, a finanszírozásra hogy célzottabb, rugalmasabb programokról beszélt, a különböző alapoknak az egymás kiegészítését is hangsúlyozza, és a, a, fel, a szabályozási, szabályozási keretnek is a megváltoztatását említi rengeteg NGO próbál eh, pénzeszközhöz jutni, ez is szerepel a véleményben, és ez nyilván minden nagyon fontos meglátás, amit eh, eh, én is támogatok. Főleg, hogyha hosszú távú finanszírozásra gondolunk, ami sok esetben táma, ö, problémás. Ha az Equal programot nézzük meg, 2007 és 13 között sajnos itt nagyon nagy volt a veszteség. Aztán a koordináció, amit javítani kell, ez egy nagyon lényeges elem, de az egyes politikai területek között is szükség lenne további harmonizációra, a vidékfejlesztésre szeretnék itt utálni, a szinergiákat és a különböző kiegészítő elemeket kellene itt összefésülni. Egyetértek abban, hogy mindenképpen egyszerűsíteni kellene a bürokráciát, ezáltal maximálni lehetne a finanszírozási potenciált. A 3 és a 12-es bekezdésben a különböző felmérésekre utal, a társadalmi gazdasági helyzetről van szó a romák vonatkozásában. A LIBE szakbizottsági jelentésben, a nyolcas cikkben egyfajta krízis térképet szeretnék látni, hogy jobban lássuk, hogy mely területeken, mely régiókban élnek azok, akiket jobban, azok az emberek romák, akik jobban sújtva vannak a problémáktól, eh, ahogy, hogy azonnal tudjunk lépni és úgymond tüzet oltani, hogyha problémák adódnak. De tudjuk azt is, hogy van egyfajta szegénységi spirál, és ezt meg kell állítani megfelelő eszközök birtokában. Fontos lenne az, hogy eh, amennyiben ilyen programokat kívánunk indítani, akkor ez ne bénítsa le a költségvetést, hanem közép és hosszú távon is tudjunk biztosítani pénzeszközöket a problémák megoldására. Annak, akik úgy gondolják, hogy nagyon drágák ezek a programok, de én úgy gondolom, hogy ez még mindig olcsóbb, mint azoknak a problémáknak a pénzben kifejezett volumene, amelyeket okozhat, hogyha nem oldjuk meg ezeket a nehézségeket. Az 1-es és a 11-es bekezdésben Eh, a bizottságnak a felelősségére hívja fel a figyelmet asszony. Fontosnak tartom azt is, hogy a tagállamokat is fel kell hívni, hogy specifikálják a célkitűzéseket, főleg, hogyha az EU 20-as, 2020-as stratégiáról beszélünk, és a romák integrációjáról, eh, főleg a nemzeti integrációs tervekre vonatkozóan. Van részleges, de nem teljes átfedés a két kezdeményezés között, mert a két stratégia valahol tényleg fedi egymást, azonban vannak különböző eh, pontok, amelyeket én a saját jelentésemben eh, kifejtek, és ezekre szükség lenne egy európai stratégiára, hogy megoldjuk a problémákat, miközben mondom még egyszer, hogy eh, vannak átfedések, de nem azonosak a célkitűzések és a problémák sem. A bizottság Tól azt kérjük, hogy legyen a Róma stratégia monitorozására egy külön grémium, és bízom abban, hogy meg egyetértenek velem majd a az árnyék felelősség, hogy ugye volt egy task force, egy átmeneti, van most egy működő task force, de egy magasabb szintre kellene katapultálni, hogy úgy mondjam, ezt a munkacsoportot, amely ellenőrizhetné, hogy hová tűnt, illetve hová kerül az a pénz, amit a romák számára folyosítanak, a roma programokra folyosítanak, úgyhogy egy ilyen platform felállításáról kérdezném a véleményüket. A benchmarkok vonatkozásában és a tény, mutatók vonatkozásában kérdezném, mert nem világos, hogy a bizottságot, vagy pedig a tagállamokat kérik fel a benchmarkoknak a megállapítására. Mert én úgy gondolom, hogy ez a bizottságnak a feladata lenne, egy multiszektorális szervről lévén szó, aki tulajdonképpen folyósítja is a finanszírozást, tehát mindenképpen ő lenne a felelős. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hírsasszony fog elsőként hozzászólni és aztán Deli asszony. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Cecilia Wikström, az tevő nevében beszélek. Cecilia azt gondolja, hogy nagyon fontos az, hogy a roma kérdés minden fontos érintett és intézmény napirendjén ott szerepeljen. Azonnal el kell kezdeni a döntéseink megvalósítását. Gönc asszony a véleményével nagyon jelentős lépést tesz e, ezen megvalósítás irányába. A véleményben a következő dolgokat bele kellene foglalni. Fel kell hívni a tagállamokat arra, hogy holisztikusan közelítsék meg ezt a kérdést, e, így lehet megvalósítani a roma népesség szociális integrációját. Az egyik probléma, amivel szembesülünk, az az, hogy nagyon messze vagyunk még a megoldástól, holott elég sokat foglalkozunk a roma kérdéssel. Ezért van szükség az erőforrások jobb koordinációjára, a regionális és egyéb testületek közötti jobb együttműködésre. Nagyon sok roma gyakorlatilag papírok nélkül létezik, sans papier, és egész életét így tölti több európai országban. Ezért ez minden tagállamot kell, hogy foglalkoztassa. A e, romák olyan közösséghez tartoznak, e, ah, amelyek nagyon sok akadályt kell, hogy leküzdjenek a társadalmi integrálódásuk érdekében. A gyerekeket, e, a roma gyerekeket is sokszor nem járathatják iskolába, mert nincsenek papírjaik. Ezért a múltjukról többet kell tudnunk, és az kiinduló pont az kellene, hogy legyen, hogy az EU alapjogi ügynöksége is kezdjen foglalkozni a kérdéssel. Ezzel indulhatna talán a vélemény. Cecília szeretne emlékeztetni arra is, hogy az Európai Állampolgársági Egyezmény is kimondja, hogy nem lehet senkit diszkriminálni állampolgárság, e, nem faj, etnikai származás és egyebek miatt. És az is nyilvánvaló, hogy emlékeztetünk kell az összes tagállamot, fel kell hívnunk az összes tagállamot arra, hogy az egyik alapszabadság az emberek szabad mozgása Európában. Köszönöm szépen, Zeli asszony, majd Zeli asszony, a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Már most emlékeztetni szeretnék arra, hogy a romák európai állampolgárok mint minden európai állampolgárnak, a romáknak is jogok van, ugyanúgy, mint minden más polgárnak az alapjogokhoz, a szociális joghoz. Ez az első gondolatom. Hogy hatékonyak legyünk a politikák terén, azt gondolom, hogy más már nem a romákról kell gondolkodnunk, ha nem gondolkodnunk kell, hanem tennünk kell, és velük a romák aktív részvételével kell politikát csinálnunk, úgymond. Igen, fontos a bevonást, a civil társadalom bevonását is kihangsúlyoznunk. Igen, a romák ma hátrányos megkülönböztetés áldozatai. Igen, méltatlan életkörülmények között telepeken élnek, és elfogadhatatlan, hogy Európa ennyire ö, elfogadhatatlan képet fesen magáról, és így hagyja élni, ilyen előítéletekkel kezelje a romákat. Hiszen miért ne lehetne a roma kultúrát, a cigány kultúrát kiteljesíteni, valóban ösztönözni? Ez az első gondolat. Előadasszony, valóban támogatni kell a pénzügyi támogatást, de emberi értékekről is beszélünk. Amikor szociálisan támogatjuk az embereket, én a szociális támogatást szeretném a módosítomban kiemelni amikor a lakhatási rehabilitációs segítséget megadjuk, támogatni kell, segíteni a gyerekeket az iskolába menéshez, a, a, az egészségügyi szolgáltatások eléréséhez, és egyéb nekik járó szolgáltatások élvezéséhez. A romák áldozatai a diszkriminációnak, a társadalmi kiz, kirekesztése a nőknek a legerősebb. Nagyja Hírs is kimondta ma reggel, hogy külön kell a nőkre is fókuszálnunk. Végül pedig szeretném kihangsúlyozni azt a tényt, hogy valóban, valóban úgy gondolom, hogy a helyi, regionális szintű ö, hatóságok bevonása szükséges, ez igaz, de, de a megközelítésnek kultúrák közöttinek, interkulturálisnak kell lennie, így lehet csak valóban bevonni. Morán asszony. Csodálom, és elismerem két előadó asszonyunkat, a Libe és a foglalkoztatási szakbizottságban is. Gönc asszonynak, a mi szakbizottságunkban, Járó Lévi asszonynak pedig kiváló szakértelméért, és nagyon szerénynek kell lennünk, mert mit tudunk mi, mit tudunk mi? Sokkal inkább sztereotípiákban gondolkodunk a romákról, Úgyhogy én az ő bölcsességüknek és jó ismereteiknek köszönhetően átadom az ő kezükbe az ügy kezelését. Röviden elmondanám, hogy egyetértek azzal, hogy az Európai Unió keretstratégiájáról hallottakkal egyetértek, és első aggályunknak annak kell lennie, hogy az integrációs alapok eljussanak a romákhoz, és ezzel, ezen alapokkal lehessen támogatni a szociális integrációját a romáknak. Más delegációk is elmondták már, mások is elmondták már, hogy eddig sajnos nem igazán mindig jutott el az európai támogatás a célközönséghez. Hatékony stratégiákat kell kidolgoznunk az európai alapok felhasználásáról. Ez az első gondolatom. Második megjegyzésem. Ugyanazt gondolom, mint járók a Lívia, a roma lakosság területi szinten olyan területeken él nagyon gyakran, ahol a dinamizmus nem létezik. Társadalmi, pénzügyi és területi szegénységről beszélünk, és ezért ez az ördögi kör a szegénység spirálja, ami lehúzza a romákat. Járóka Lívia krízis térképet javasol, én úgy gondolom, hogy valóban, ha tudatára ébredünk annak, hogy különböző politikákat európai szinten konvergálhatunk a krízis térségekbe, ez egy jó gondolat, és valóban Göncasszonyra nézek, de úgy gondolom, hogy amikor legutóbb Magyarországra látogattunk, hogy a magyar elnökséget előkészítsük, olyan elemzést kaptunk Magyarországon is, amely ez irányba hat. Tehát a krízis térkép gondolata, gondolatán dolgoznunk kell. A harmadik gondolatom, hogyan lehetne újra integrálni milyen eszközökön keresztül a e, romákat. Göncasszony utal a lakhatásra, az egészségügyre, az oktatásra. Nem lehetne esetleg még tovább lépnünk? A családi egységre is utalhatnánk, hogy a gyerekeket külön figyelem övezze. Az oktatásképzés nem elég. A migráns e, lakosság esetében dolgoznunk kell azon is, hogy a szülők szerepe és felelőssége milyen. Egy kérdést szeretnék feltenni, specifikusabban a hatos ponttal kapcsolatban, az intézményes kötelező garanciákról szeretnék kérdezni. Milyen garanciákra gondol Gönc asszony? Természetesen ellenőrizni kell, értékelni kell a politikákat, de az intézményes kötelező garanciák gondolata alatt mit ért pontosan az előadó asszony? Köszönöm szépen, gratulálok! Köszönöm szépen, visszaadom a szót az előadónak, Gönc Kingának, hogy összegezze az elhangzottakat. Négy vagy három percünk van mindössze. Igen, valóban fél egykor be kell fejeznünk. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a nagyon tartalmas vitát. Valóban sajnálom, hogy ilyen kevés időnk van, és ilyen kevés képviselő van itt, de azt hiszem a legfontosabbak jelen vannak, ami azért nagyon fontos jelzés. Megpróbálom összefoglalni az elhangzottakat. Líviához fordulva mondom, valóban megpróbált próbáltam felvenni a véleményebe bizonyos dolgokat, amelyeket te nem tudtál talán lefedni, hiszen a te jelentésed a Libe szakbizottság jelentése. Én pedig úgy gondolom, hogy más kérdésekkel foglalkozik, a diszkrimináció ellenességgel, a személyek szabad mozgásával. Ezek is nagyon fontos dolgok, de mi megpróbáltuk külön választani a két területet, a szociális, társadalmi, gazdasági problémákat, illetve az alapjogi kérdésekkel foglalkozó részeket, és hát megpróbáljuk mind a két területet lefedni. Igen, a benchmarkokat a bizottságtól várjuk, valóban ezt lehet, hogy pontosabban kellene megfogalmaznom, olyan benchmarkokra lenne szükség, amelyek az egész EU-ban érvényesek lennének. Szerintem is jó gondolat a task force, hogy legyen egy állandó task force, eddig egy ideiglenes ilyen munkacsoport működött, de fontos lenne, hogy legyen egy olyan testület, amely minden területen foglalkozik a, ezzel a problematikával a különbözőbb a témában érintett főigazgatóságokat összefogva. Szeretnék reflektálni néhány megjegyzésedre. Én azt mondtam, hogy a szabad mozgás aspektusával majd a Libe jelentése foglalkozik. Koordináció és az erőforrások egyetértek kulcsfontosságúak. Több koordinációra lenne szükség, és több erőforrásra is, de mindenképpen a koordináció erősítése lenne fontos, hogy holisztikusabb megközelítést alkalmazzunk. Oliviával kezdettől fogva egyetértettünk abban, hogy a területiség nagyon fontos szempont, ugyanis látjuk, hogy ezek a problémák bizonyos területeken halmozottan vannak jelen, és alapvetően ugyanaz a hozzáállásunk mind a két szakbizottságban. Magyarország megpróbál EU alapokból folyosított támogatásokat felhasználni a leghátrányosabb mikrorégiókra, itt az egyfőre jutó GDP-t, az oktatás, a képzettségi szintet és más fontos mutatókat használunk fel, és szerintem ez a megközelítés hasznos lehet ezekben a régiókban vagy mikrorégiókban többnyire nem férnek hozzá a közszolgáltatásokhoz az ott élők, a roma közösségek. Valóban a gyermekek a figyelem középpontjába kell, hogy álljanak, már az óvodai, óvodába járás felelősségéről is beszélhetünk, Azután itt van a kondicionalitás kérdése, a szegregáció felszámolása. Itt megint csak nagyon gyakran azt látjuk, hogy az EU alapok támogatásait a szociális egyenlőtlenségek, a szegregáció felszámolására használják fel, de ezek igazából nem javítják a romák helyzetét, hanem inkább rontják meg kellene próbálni, hogy milyen elvárások vannak európai szinten. Például, hogy egy városban, vagy egy, az agglomerációban, amikor eh, folyik egy lakótömb rehabilitáció, akkor az nem lehet, hogy a eh, hátrán és szociális eh, helyzetüket kizárják abból a lehetőségből, hogy valami más helyen kapjanak lakást az integrációt ebből a szempontból is fontosnak tartom, és hát szabályozunk kellene azt, hogy európai szinten hogy tudnánk egy ilyen hozzáállást jobban elterjeszteni, és azután monitorozni. Köszönöm a hozzászólásokat, arra számítok őszintén, hogy érkeznek majd módosító indítványok, az árnyék jelentéstevőkkel és Líviával működve, majd a véleményt és a LIBE jelentést megpróbáljuk összedolgozni. Köszönöm szépen, mindenkinek köszönöm a nagyon érdekes vitát. Én is mondtam volna néhány gondolatot, már nincs idő, de majd később még beszélünk erről, amikor a módosító indítványokat megvitatjuk. December 15 a módosítók benyújtásának határideje január 24-ig folyik a módosítók megvizsgálása, és január 25-e lesz a szavazás. Ma délután egy közös vitát folytattunk le a e, mentesítésről, az ügy különböző e, szakképzési intézmények mentesítéséről. Remélem, hogy mindenki értesült arról, hogy módosult a napirendünk, és hogyha minden a tervek szerint halad, akkor négyre befejezzük a munkát. Ez talán mindenkinek jó a is, eh, hogy eh, jobban meg tudják szervezni a hazautazásokat, Tehát remélem, hogy ma délután négy órakor be tudjuk fejezni majd az ülést.